napirendi terv, napirend tervezet. Ezt angolul mindenki megkapta e-mailben még november 21-én. Jegyzőkönyv elfogadása, ha nincs elemet és elfogadottnak tekintem. Az elnök közleményei között, illetve a kokobű információk között megtalálja, hogy ma, megtalálják, hogy ma is holnap milyen nyelveken lehet hallgatni a tolmácsolást, milyen nyelven lehet felszólalni. És mint általában most is közvetlenül interneten keresztül lehet követni az ülést. 18.30-kor egy Költségvetés Ellenőrzési Bizottsági karácsonyi koktélt szerveztünk. Mielőtt a négyes napirendi pontra áttérnénk, szeretném jelezni, hogy az érdekelteknek, hogy holnap a Költségvetési Bizottság a napirend 8-as pontja alatt eszmecserét tervez a pénzügyi rendelet módosítása témájában. A Kont bizottság Rivellini előadóval csatlakozott ehhez a témához az rendelet 51-es cikke alapján. Négyes napi rendi pont. 2009-es mentesítés, az EU általános költségvetése harmadik szakasz bizottság. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, aki föl szeretne szólalni, hogy először a számoló bizottság felelőse, Kalulaida asszony fog felszólalni, maximum 7 perc áll a rendelkezésére, és ezt követően kapja meg a szót. Először Ann biztos, ezt követően Andor biztos úr, mindketten 5 percet kapnak. És ekkor fogja megkapni a szót Csáci Márkákis előadónk, és ezt követően nyitjuk meg a vitát az összes frakció képviselőjével, természetesen mennyiségi szempontból a legfontosabb frakcióval, a néppárttal fogjuk kezdeni majd a hozzászólásokat. Meg is kezdjük ezt a témát. Kálulai asszonynak átadom a szót, tessék. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők és tisztelt biztosok nagy megtiszteltetés számomra, hogy benyújthatom a négyes szakasz fő eredményeit, a számvevőszék kohéziós politikára vonatkozó ellenőrzési eredményeit. 2009-es pénzügyi év volt az első, amikor a számvevőszék 23 operatív programból 18-at ellenőrzött, a 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó visszafizetések tekintetében. 2009 volt az az év, amikor a 2006 hatos teljes időszakra vonatkozóan a programok végleges lezárását követően ilyen fizetésekre sor került. 2009-ben összesen 35,5 milliárd euró volt a teljes összeg, ebből 14,1 milliárd olyan tagállami visszafizetésre vonatkozott, ami új tagállamok, új időszakra vonatkozott, és 11 pedig a a 2006 os időszakra vonatkozott. A 3 milliárd felmaradó összeg előfizetésre vonatkozott a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan. 2009-ben a kohéziós ellenőrzés ellenőrizte a köztes kifizetések jogosságát és korrektségét 2009-re vonatkozóan ERDS témában. A ellenőrzési rendszereket ellenőriztük a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan, valamint a jelentési rendszert és a pénzügyi korrekciókat a tagállamok részéről. A számvőszég 118-as köztes kivizetési mintát ellenőrzött, ebből 64 százalék esetében nem találtunk hibát, megfelelő volt a visszafizetés, és nem volt megfelelőségi hiba sem. 2008-ban, illetve 2007-ben 17% volt, 57% volt, illetve 36%-a a mintáknak egy vagy több hibát mutatott. 47% az összes hiba közül mennyiségi hiba volt, vagy mennyiségek meg lehetett határozni ezeket a hibákat, Ezeknél a számvevőszék szerint több mint 5% fölötti volt az alapsokossághoz képest a hiba, 2008-ra vonatkozik ez. A túlfizetés, vagy a túlvisszafizetés az a kohéziós politikai csoportnál 3% körüli volt. A legvalószínűbb hiba arányból származik mindez, és a számavőszék így meg tudta állapítani, hogy 97% volt a 95% volt a megfelelőség, a megbízhatóság korábbi kohéziós politikai ellenőrzésekkel összehasonlítva mindezt, 2008-nál 11% volt a hiba arány, kérdés, hogy a kohéziós kifizetésekben valóban egy javulás fordult elő, vagy pedig a köztes kifizetésekre vonatkozik mindez csak 2009-es év tekintetében a bizottság részéről. Valószínűleg mind a kettő igaz. A 2009-es visszafizetések nagy része új programozási időszakra vonatkozott. Az ellenőrzés erre az új időszakra vonatkozóan ezt megerősítette, hogy a bizottság előre kellett, hogy engedélyezze a tagállamok rendszer felállítását és leírását. A megelőző ellenőrzés volt az első eleme a keretnek, és ennek valószínűleg pozitív hatása volt. A bizottság az ellenőrzés és igazgatási rendszer tovább vizsgálta 2000 2006-os időszakra vonatkozóan mindez kevésbé volt bonyolult. A 2009-es kifizetések nek lehetnek specifikus jellemzői ennek következtében. Plusz a visszafizetések nagy része 2009-ben pénzügyi eszközökre vonatkozott, ahol korlátozottak a kifizetési igények, és ezért alacsonyabb is a kockázat, a hiba kockázat az első időszakban. Végül még mindig alacsony a rendszer hatása, a ellenőrzés egyszerű, mint korábban volt. A becsült hiba nagy része elfogadhatósági hiba, ez a legfontosabb típusa a mintában a hibáknak. 24 esetre vonatkozik mindez. Az elfogadhatósági hibák fő oka olyan költségek elfogadása, amelyek nem lennének elfogadhatóak kifizetésre, és a közbeszerzési szabályok súlyos megsértése. A közbeszerzési szabályok be nem tartása 43%-át képviselte az összes mennyiségileg meghatározható hibáknak, és a becsült hiba aránynak kb. a háromnegyedét képviselte. 30%-a legalábbis a hibáknak korrigálható volt a tagállamok, vagy lehetett volna korrigálható a tagállam részéről, mielőtt a bejelentés megteszi a bizottságnak. A számvevőszék szerint a 16 irányító és ellenőző rendszer a tagállamokban a 2013-as időszakra vonatkozóan volt a legfontosabb rendelkezés. Ez a 16 rendszer már elfogadásra került a bizottság részéről. A számvevőszéki ellenőrzés azt mutatta, hogy a 16-ból 11 esetében az igazgatósági hatóságok, hatóságok által elvégzett ellenőrzés csak részben felelt meg a szabályozási előírásoknak. Plusz a számvevőszék késedelmeket is megtalált a nemzeti ellenőrzési rendszerben, és jelentős eltéréseket is talált a ellenőrzési hatóságok rendszere, rendszerében 2009 végére. Általánosságban a 2007-2013-as tervezési időszakra vonatkozóan az ellenőrzési rendszer részben megfelelt a kulcsfontosságú intézkedéseknek. A korábbi évekhez hasonlóan a számvevőszék a 2006-os tagállami rendszereket ellenőrizte, és a nemzeti utólagos ellenőrzés eredményeit is figyelembe vette, illetve a korrekciókat, amelyeket bejelentenek a bizottságnak. Általánosságban a tagállami korrekciós és utólagos ellenőrzési rendszer a 2006-os időszakban hatékony volt. A pénzügyi korrekciók bejelentési rendszerre részben volt hatékony. Ez azt jelenti, hogy a bizottság nem mindig kap megbízható információt a pénzügyi korrekciók tekintetében a tagállamoktól. Végül a számvevőszék azt javasolja a bizottságnak, hogy ösztönözzék a nemzeti hatóságokat arra, hogy szigorúan alkalmazzák a korrekciós rendszereket, még mielőtt a bizottsági bejelentéseket megteszik, biztosítsák azt, hogy a nem megfelelő vagy nem befogadható költségeket ne támogassák, és biztosítsák az ellenőrzési vagy felügyeleti rendszerekön keresztül, hogy hatékonyan működhessenek a nemzeti igazgatási és ellenőrzési rendszerek a következő időszakra, a következő évekre vonatkozóan. Köszönöm. Ringraziamo. Köszönöm a számövőszék képviselőjét, hogy megtartta a bevezetőjét, és most átadom a szót a régiós politikák biztosának, Án úrnak, 5 perc. Köszönöm szépen. Tisztelt számvevőszék és Caroline asszony, valamennyiüket köszöntöm, és köszönöm ezt a fair beszámolót a kohéziós politikai fejezetről idén februárban erről a jelentésről, annak hatásairól és a cselekvési tervről 2008-ra vonatkozóan azt mondtam, hogy bízom abban, hogy javulni fog a helyzet a kohéziós politika területén. A jelenlegi ö, jelentés és a vita róla azt mutatja, hogy jó úton indultunk el. A legfontosabb javulás valóban a számosíthatóság, területén mutatkozik, a hiba kvóta területén, és a, ezek a bizottság és a számvevőszék és az önök bizottságának közös erőfeszítésének köszönhető. Javaslatokat tettünk, megjegyzéseket tettünk, és ezeknek meg lett a hatása világos számunkra, hogy túl korai lenne most még trendről beszélni, de úgy gondolom, hogy az erőfeszítéseinknek volt értelme, eredménye, és ez alapján azt remélem, hogy ez a trend folytatódik jövőre és azután is. A számvevőszék több egyéb javulást is konstatált, például a a szúró próbaszerű próbák alap, alatt kevesebb hibát tártak föl, mint korábban, és a kvantifikálható és a nem kvantifikálható hibák területén is javulás történt. Minden ellenőrzött igazgatási struktúra, hatóság hatékony vagy többé-kevésbé hatékonynak minősült, vagyis egyiket sem minősítették végül a piros kategóriába le. Azt szeretném még elmondani, hogy tavaly a tavalyi szúrupróbák relevánsak voltak, tehát nem véletlenül találták el az éppen jó végrehajtókat, hanem Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban és az Egyesült Királyságban is alátámasztják Magyarország, Csehország, Dánia, Lengyelország, Németország, Észtország, Svédország, Franciaország és Litvánia tekintetében is egyaránt pozitív, tehát reprezentatív mintákat tártak föl. Az éves beszámoló, a kohéziós politika pedig az A minősítésbe került, ami hát nagyon örvendetes. Ne felejtsük el, hogy a számvevőszék pozitív jelentést adott arról is ki, hogy a bizottság hogyan járt el a korábbi évek jelentéseivel, hogyan léptünk tovább, a cselekvés tervünket is elismerték hatékonyként. Ezekre a alapokra lehet építeni, a cselekvési terv úgy tűnik, hogy most már eredményeket mutat. A féldős értékelés fogja majd megmutatni, hogy ez tényleg így működik-e, de úgy tűnik, hogy a mechanizmusok ex ante, vagyis a mechanizmusok elejétől kezdve jól működnek. A bizottság semmiféle köztes kifizetést nem teljesít, amíg ezeket mind nem ellenőrizzük, és képzési programokat is felajánlunk a hatóságok részére, ha arra szükség van, és azonnal megállítjuk a kifizetéseket, hogyha szabálytalanságokat, hibákat állítunk meg, tehát keményebbek lettünk, 2010-ben 43 esetben ö, ö, szüntetük meg ideiglenesen a kifizetéseket, és úgy tűnik, hogy az új eszköz tényleg jól működik. Szigorúbbak vagyunk a korrekciós mechanizmusok területén is, ezeknek is van, úgy látszik most már gyümölcse. Nem sorolom fel itt a számokat, mind csak arra utalnék, hogy ez az összkép. Tehát összképileg elégedettek lehetünk, de nem lehetünk önelégültek. Továbbra is nagyon oda kell figyelnünk, hogy ez a trend érvényesüljön, és tovább kell csökkentenünk a hiba kvótát. Egy átfogó stratégia célja lesz ez, amely 2000 és 2006 között is már működött, de új lendületet adunk neki. Összességben, hölgyeim és uraim, azt tudom elmondani, hogy a következő időszakra vonatkozóan már megvannak a reformjavaslataink, amelyekből is egyébként tükröződik, amelyekben tükröződik, hogy az ellenőrzés területén még tovább akarunk lépni, és azt is el kell persze mondanom, hogy egyes sajtó reakciókból azt szűrhető le, hogy a kohéziós politika sikeres, a különbségek csökkennek, Európa növekszik a kohéziós politika révén, és ez végül is a mi eredményünk a kontroll, az auditing szigorításával növelhető a kohéziós politika hatékonysága, egyes bizonyos normákat a tagállamok felé képviselnünk kell a jövőben is, örömmel veszem, hogyha kérdéseket tesznek föl, vagy megjegyzéseket fűznek ahhoz, amit mondtam. Köszönöm, és most át is adom a szót a foglalkoztatási és szociális ügyi biztosnak Andor úrnak, tessék. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt számvevőszégi tagok. Hölgyeim és uraim, ahogy kollégám Hán biztos már elmondta, én is eh, Karjuájta asszonynak köszönetet szeretnék mondani illetve Caldera úrnak, a számvevőszék elnökének a világos beszámolóért a 2009-es éves jelentéssel kapcsolatban. Köszönetet szeretnék mondani a számvevőszéki csapatnak is. Magas szintű munkát végeztek a jelentés előkészítésénél a bizottság. Eleget tesz a felelő, felelősségének, az Európai Unió költségvetésének megvalósításában. Megszívleltük a kritikát, illetve a számvevőszék ajánlásait illetve a parlament ajánlásait a javításra. A 2009-es számvevőszéki jelentés egyértelmű előrelépést mutat a kohéziós politika pénzügyi menedzsmentjében, összevetve az előző évekkel. Ez a fejlődés a különböző teljesítményi jelzőkből is leolvasható, illetve az éves tevékenységi jelentésből A kategóriás értékelést kapott, és a táblázatból a konkrét adatok is kivehetőek. Tisztában vagyok azzal, hogy az esetleges adatok alapján a jövőben várhatóak más változások. De a számbevőszék beszámolója arról, hogy milyen kifizetések történtek, tehát milyen hibák voltak, nem a véletlennek köszönhető. Én ma Arról az előrelépésről szeretnék beszámolni, amely 2008-as akciótárv alapján sikerült elérnünk. Jókunk van azt gondolni, hogy a bizottság intézkedései, illetve a 2007 és 2013-as időszak közötti intézkedések gyümölcsöt hoznak. A bizottság a 2008-as évvel kapcsolatban, illetve az Európai Szociális Alap ennek a szakbizottságnak a segítségével egy szigorú politikát fogadott el a főfizetések felfüggesztéséről, illetve megszűnt beszüntetéséről olyan esetekben, ahol a menedzsment hiányosságokat mutatott. Nem véletlennek köszönhető az, hogy bizonyos programok bizonyos országokban nem kerültek kiválasztásra. A felügyeleti rendszerünk be tudja azonosítani a gyengeségeket, és felfüggesztettük a pénzügyi kifizetéseket olyan helyzetekben, ahol kétségek merültek fel, annak érdekében, hogy megvédjük az európai adófizetők érdekeit. Tisztában vagyok azzal, hogy ezek a jó eredmények nem jelenthetik erőfeszítéseinket végét. Meg kell erősítenünk mindazt, amit eddig elértünk, és követjük a számövőszék ajánlásait, illetve biztosítanunk kell azt, hogy az alapok menedzsmentje még hatékonyabb, illetve a hibák száma csökken. Az ellenőrzések számát nem tervezzük csökkenteni, az ellenőrzési rendszer hatékonyságára szeretnénk központosítani. Ebben a kontextusban a kulcsfontosságú elem az egységes audit megközelítés alkalmazása ebben a programozási időszakban. Ez különösen fontos az ellenőrzések minőségének fenntartása szempontjából, illetve a következő programozási időszak szempontjából is. Jegyeztem azt, hogy az Európai Szociális Alap a legfőbb forrása a hibáknak, mégpedig a befogadhatóság szempontja képzi a hibák fő alapját. Az egyszerűsítési intézkedések mellett ezt a típusú hibát tovább szeretnénk csökkenteni. Csak akkor tudunk teljes mértékben sikereket elérni, hogyha mindez a befogadhatósági szabályok egységesítésével jár kéz a kézben nemzeti szintben, de az egyszerűsítés nem áll meg a befogadhatóság szempontjánál. A tapasztalatokra alapozva az önök segítségével el szeretnék gondolkodni arról, hogy hogyan lehetne a befogadhatósági szempontokat eh, jelentős mértékben egyszerűsíteni. A szabályok egyszerűsítése és az eljárások egyszerűsítése nem az egyetlen módja annak, hogy a hibákat csökkentsük. A bizottság, ahogy ezt a szemvevőszék javasolta, fel fogja szólítani a tagországokat arra, hogy legyenek szigorúbbak a kiadások igazolását illetően, illetve a befogadható kifizetések eh, helyettesítésénél is. A pénzügyi korrekciók kapcsán nagyon fontos megbízható információkat kapni a tagországoktól. Önök közül sokan joggal ezt súlyos problémának ítélik meg. Azt gondolom, hogy a helyzet eh, javult az elmúlt időszakban, de nem lehetünk teljesen elégedettek. Továbbra is erre a területre fogjuk összpontosítani erőfeszítéseinket, egészen addig, amíg még megbízhatóbb adatokat nem kapunk a helyzetről. Elnök úr, hölgyeim és uraim, az Európai Unió költségvetésének megvalósítása nagyon fontos a megfelelő szabályok értelmében, de ez önmagában nem elegendő. A költségvetési források szűkösek, és az adófizetők pénzét nem csak a szabályoknak megfelelően, hanem a leghatékonyabb módon kell felhasználni. Éppen ezért erőteljesebben kell összpontosítanunk az európai hozzáadott értékre, illetve azokra az eredményekre, amelyeket elérünk. A költségvetés áttekintése felhívja a figyelmet a kohéziós politikában szükséges változtatásokra. Fontos ezeket az alapokat a 2020-as célok megvalósítására felhasználni, a további előrelépés érdekében, illetve a kifizetések minőségét javítani az ötös kohéziós jelentésben számos javaslatot fogalmaztunk meg ezzel kapcsolatban. Szívesen várom a további vitát az alapok jobb felhasználása érdekében. Mint ahogy tudják, az elkövetkezendő hónapokban rengeteg munka vár ránk, az új pénzügyi szabályozás megvalósítása már folyamatban van, és a biztossal erről még beszélni fognak. 2011-ben a bizottság bemutatja majd a következő strukturális alapgenerációkkal kapcsolatos javaslatát. Mindez lehetőséget biztosít majd arra, hogy a számbevőszék ajánlásairól részletesebben elgondolkodjunk. Várom az együttműködést az Önök szakbizottságával, és szívesen várom kérdéseiket. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm, Andor biztos úr. Csáci Márkászikis kollégája a szó, ő az előadója a témának, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Kajulajd asszonynak a szembevőszék részéről a beszámolót, és különösen az első fejezetet, mert az első fejezet a döntő fejezet, amely kimondja, hogy az Európai Bizottság politikája általában megbízható volt-e vagy sem, bízhatunk-e benne vagy sem, mint költségvetési ellenőrző hatóság a szemvevőszék mellett, és ezért különösen hálás vagyok a szemvevőszék világos jelentésének. Örülök, hogy a kohézió területén mindkét biztos, aki felelős az ügyben, egyrészt szorosan együttműködtek a számvevőszékkel, ez folyamatos az együttműködés, ez kiderült, és támaszkodnak a számvevő szék megállapításaira. Ez egyébként nem is lenne lehetséges állandó párbeszéd nélkül, különösen a mintavételek tekintetében. Tehát biztos alapon működik a rendszer. Gratulálok a bizottságnak ahhoz, hogy visszamenőlegesen is képes volt, hajlandó volt a problémás eseteket kivizsgálni, és a problémás esetek száma ennek köszönhetően csökken, nem véletlen a szúrópróbák eredménye, hanem valóban a politika megvalósulásának a tükre. Ugyanakkor továbbra is erőfeszítésekre van szükség. Kallász alelnök kezdte ezt a folyamatot annak idején, és reméljük, hogy az által elindított folyamat semet a biztos részéről fog, jó fogadtatásra is talál, és folytatja majd ő azt. Köszönjük a bizottságnak továbbá azt is, hogy végre neveket is mond. Az éves leszámolóban nem csak számok vannak, most már először a történelemben konkrétan elhangzik, hogy mely tagállamok, milyen területen, milyen hibákat követtek el. Ez nagyon fontos új alap a működésünkhöz, az önök munkáját is jobban fogják így érteni, és a tagállamok elmarasztalhatósága is jobban kiderül. A kohézió területén azonban óriási számokról van szó, és azért vannak itt negatívumok is. Az éves beszámolóban óriási a 94-től 2006-ig terjedő időszakban a hibák aránya, és a jogtalanul kifizetett összeg összesen 7,7 milliárd euró, és ez az önök által kommunikált összeg. Ez tehát az a pénz, amit a tagállamok jogtalanul kaptak meg, ebből visszatérítésre került mindössze 709 millió. Tehát azt látjuk, hogy óriási kiadási tételről van szó, ezek ugye adó bevételek végső soron, amit szorgalmas emberek Európa szerte termeltek meg, és az önök beismerése és a tagállamok beismerése szerint is, és a szemvőszék megalapítása szerint is jogtalanul fizettük ki az adófizetők pénzét. Ez itt a baj, és ez nagy baj, erről beszélni kell. Ez a trend sajnos azonban nem látszik megállni. Van némi változás a trendben, de nem lényeges, nem gyökeres és nem logikai természetű a változás. Örülök tehát annak, hogy mindkét biztos azt is elmondta, amikor, főleg Andor úr, amikor a gyakorlatról beszélt, hogy említette a kifizetések felfüggesztésének eszközét, ez is új és jó dolog sőt nem csak felfüggesztésről van szó, hanem betiltásról is. Tehát először szembesül egy tagállam esetleg azzal, hogy kínos helyzetbe kerül, nem kap több pénzt. És ez átvezet engem egy nagyon fontos területre, Andor biztos úrnál jelentkezik ez főleg, hogy vannak hibás és jogosulatlan projektek, de ezek, ezeket nem kell tovább finanszírozni, ha a bűnös országok nem kapnak többé pénzt, akkor ez példaértékű, és hát ilyen értelemben nem gratulálhatok önnek, hogy még mindig vannak ilyenek, és valahogy hiányzik nekem egy konkrét cselekvési terv, hogy konkrétan mikortól, mikor, mikor valósul meg ezen a pénzeknek tényleges visszafogása? Vannak-e már garantált automatizmusok, vagy csak egyedi ez az eljárás? A múltban a kohéziós politika területén gyakran láttuk azt, különösen a regionális támogatás esetén, hogy a miniszterek eljöttek Brüsszelbe, kaptak egy időpontot a biztosnál, és megpróbálták elérni, hogy mégiscsak kapjanak kifizetést. Azt szeretnénk, hogy ez a felfüggesztés vagy megszüntetés automatikus legyen, ne lehessen politikai eszközökkel befolyásolni, legyen kimondva, és pont. Tudom, hogy kollégák, a bizottsági kollégák támogatnak engem ebben a törekvésemben, és önöktől szívesen látnának egy olyan cselekvés tervet, amely leszögezi, hogy az ilyen kifizetés, felfüggesztések, befogyasztások automatikusak, nem befolyásolhatóak. A következő téma, amiről szívesen beszélnék, az az, hogy a kompetenciáink és felelősségeink kérdéséről is beszélni kellene. A parlamentnek jó tapasztalatai vannak, és végül is most Mulder urat dicsérem meg, aki évek óta nem egyedül ugyan, de hát zászlóvivőként a frakciómban küzdött azért, hogy a nemzeti bevallások a National Management Declaration-nek tisztábbak legyenek, és kialakuljon egy olyan eszköz, amely valóban ö, nyomást gyakorol a tagállamokra. Hán biztos úrnak és Andor biztos úrnak szeretnénk segíteni abban, hogy a jövőben ezt a National Verwaltungserklärungot németül nyilatkozatot a jövőben még kötelezőbbé, még pontosabbá tegyék, és a, az, az ellenőrzési munka fő részévé tegyék. Miért kívánjuk ezt. Nem akarjuk önöket ostorozni, hanem egyszerűen ez a dolgunk, hogy ezt erre felhívjuk a figyelmüket, mert önök a szerződések ugye védelmezői, őrei, és ha ezt végrehajtják, akkor csak a munkájukat végzik, tehát el kell várni, a tagállamoktól egyelőre csak kettő nyújtotta be ezt a nemzeti elszámolási nyilatkozatot mindenkitől, és keményen, és ahogy most már elkezdték, ennek nagyon örülök, meg kell nevezni a bűnös országokat, és érdekelne az önök véleménye arról, hogy ez mikor válik majd valóságá. Harmadik felvetésem. Biden uh, annual activity. Az éves jelentéseket uh, én mind megnéztem, elolvastam, érdekes olvasmányok voltak, nyílt szövegek, uh, tisztességes nyílt szövegek, világosan leszögezik, hogy hol vannak még tartalékok, hol nincs, vagy hát nem fizetnek ki bizonyos összegeket, és hol vannak a bajok. Idéznék Andor úr, most önnek korábban is mondtam már ezt. Ön aláírt egy nyilatkozatot, és idéznék most ebből, azt írják itt. Anything not reported here which could harm the interest of the institution. Nem tudok semmi olyasmiről, amely sérthetné az intézmények érdekeit volt az angol idézet, és a következőben azt írja. 38 out of the 79 programs concerned directorate general does not have reasonable assurance on the legality and regularity of the underlying transactions. Vagyis, hogy a fő ö, titkár ö, 79-ből 38 esetben nem tudja ö, bizonyítani, nincs hozzá elég adata, ö, hogy minden korrekt módon szabály szerint törvényesen zajlott. 41 remaining programs significant deficiencies have been identified at an early stage before reimbursement uh, was declared. Also im Grunde ist das Vagyis, ha angolul jól értem a szöveget, akkor ez azt jelenti, hogy a programok fele gyakorlatilag nem volt bizonyíthatóan jogszerű, a másik fele, másik felék pedig azért nem fizették ki, mert nem volt elég jó a program. Tehát tudom, hogy ez egy kódolt nyelvezet, amelyen önök fogalmaznak, de ez azt jelenti, hogy a tagállamok önöknek nem tudtak benyújtani semmi olyasmit, ami alapján megalapítható lett volna a projektek jogosultsága, vagyis önökre hárították vissza a felelősséget, amelyek tulajdon, amely tulajdonképpen az ő felelősségük lett volna. Ezt szerintem hosszú távon nem szabad elfogadnunk. Tudom, hogy önök is azért küzdenek, hogy a tagállamokat rászorítsák arra, hogy ezeket a kockázati tényezőket közösen azonosítsák, de most visszatérnék a számvevőszéki jelentésre. A legtöbb esetben az a helyzet, Karjulajte asszony számokkal is kifejezte ezt, ugye 30% a kifizetett projektek esetében tudható, hogy magas a kockázat, és tulajdonképpen nem lett volna szabad kifizetni már az előleget sem. Ez itt a probléma. Tehát már gyakran előre tudjuk, hogy baj lesz egy adott régióval, tagállammal, témával, és mégis kifizetjük a pénzt, és aztán Andor úrnak ön, az lesz a problémája ebből, hogy nem tudja végül is igazolni, hogy milyen alapon tette ezt. Ezt a szabályt meg kéne változtatni. Nem önt vádolom, hanem a parlament abban szeretne segíteni, hogy ez megváltozzon szabály szintjén. És ez csak akkor lesz lehetséges, hogyha összefogunk, és a mentesítés során nagyon komolyan ezt a problémát kidomborítjuk. Ön tudja, hogy ez jog, jogi értelemben nehéz, de politikailag lehetséges eszköz. Ez nem felelőtlenség a részünkről. 2009-ben eljutottunk odáig, hogy amikor a tagállamok nyilvánosságra hozták vagy hát a tagállamok nevét nyilvánosságra hozták, és a Lisszaboni szerződés alapján most új alapon tárgyalunk, most már úgy gondolom, hogy eljött annak az ideje, hogy világosan megfogalmazzuk, hogy itt nagy baj van. Hiába pozitív a trend, el kell önöknek is fogadniuk, hogy ezek az előzetes kifizetések nem működnek így. Nem lehet volna szabad kifizetni a tagállamoknak ezeket a pénzeket. Andor úr és Hán úr is érintett ebben. Andor úr részben ugye már élt a felfüggesztés és betiltás eszközével, a kifizetés betiltásának eszközével, ugyancsak kevés projekt esetében de ezt az eszközt ki kell terjeszteni. Most a Lisszaboni szerződésre térnék még röviden vissza. Ez egy új eszköztárat ad az önök és a mi kezünkbe is, az értékelési jelentés kapcsán. Kajulájd asszony aláhúzhatja, hogy nem csak tényleg a szabályoknak való megfelelőséget akarjuk vizsgálni, a jogszerűséget, a számvevőszék csak ezt vizsgálja, hanem Lisszabon óta most már a projektek hatékonysága, eredményessége is nagyon fontos szemponttá vált. És most pont jó időszakot élünk ahhoz, ugye, ugye sok állam az EU-ban ö, szenved a válságtól, és a költségvetéseket ugye megkurtították, ö, költségvetési tárgyalás zajlik a tanácssal, amely nagyon nehéz és még nem zárult le, és előfordulhat, hogy akár nincs is költségvetés, nem tudjuk, hogy mi jön ki ebből. Tehát pont most van annak itt az ideje, hogy elgondolkodjunk azon, hogy nem lehetne hatékonyabban a pénzeinket felhasználni, már pedig a költségvetési ellenőrzés a mentesítésnél el, erre hasznosabb, hatékonyabb eszköz nincs. Tehát ennek kapcsán ezért kérjük Önöket most konkrétan arra, hogy terjesztenek elénk egy tervet, hogy az értékelési jelentést a jövőben hogy akarják megalkotni. Mert szeretnénk látni azt, hogy a, az Activity Report mellett minden program esetében készül egy olyan jelentés is, hogy konkrétan milyen összegeket használtak föl, és politikai értelemben milyen hasznot generáltak ezek a projektek az Európai Unió vagy a helyi lakosság számára. Ezek lehetnek munkahelyek, lehet regionális projektek, infrastruktúrális projektek, de kimutatható haszonnal kell rendelkezniük, megfogható, bizonyítható eredményüknek kell lenniük, és ez az értékelési jelentés, az Evaluation Report feladat, hogy ezeket kimutassa. Andor örülök, hogy ön ezt aláírta, és Hán úr aláírását is szeretném látni ezen a papíron. Nem tudom, hogy miért az a gyakorlat, miért engedünk meg, fogadunk el egy olyan gyakorlatot, hogy a, csak hogy a politikai vezetőfórum, vagyis a bizottsági kollégium ö, ö, nem vonja felelősségre ö, eléggé ö, a bűnösöket. Tehát a biztosoknak is most már jobban kéne vállalniuk a saját felelősségüket. Egyébként a biztosok felértékelődnek politikai értelemben, hogyha vállalják ezt a felelősséget. Az Activity Report rendben van, de az Evaluation Report területén sok mindent lehetne még tenni. Köszönöm Hán úr, hogyha illetve hogy ön írásos választ adott, de ezzel együtt ragaszkodom ahhoz, hogy az ön aláírása is szerepeljen ezen a dokumentumon. Engedjék meg végül még, hogy arról a kapcsolatrendszerről beszéljek, amely kapcsán kiderült ez a 7,7 milliárd jogtalanul jogtalanul kifizetés, ebből csak 700 millió nyertekben visszatérített pénz. Tudjuk, hogy korrektúrára van szükség, eszközökre, módszerekre van szükség, hogyan lehet a tagállamokat rávenni arra, hogy gyorsan visszafizessék a pénzt, ami jogtalanul került a zsebükbe. Itt ez a számvevőség felelőssége is, de az eljárásban is sok baj van még. Például az egyik forrása a bajnak az, hogy nagyon komplexek ezek a folyamatok, a projekt való jelentkezés, a végrehajtás egyaránt, tehát továbbra is egyszerűsíteni kell. Sok esetben a tagállamok bolykottálják ezt az egyszerűsítést, ezt is szögezzük le, mert a komplex rendszer mögött jobban el lehet bújni, és a komplex rendszer több manőverezést enged meg. Azt is esetleg feltételezik, hogy egy komplex rendszerben több felfedezhetetlen hibát lehet elkövetni, de ez tagállami hazállástól függetlenül elfogadhatatlan. Tehát azt szeretnénk önöknek javasolni, hogy konkrétan fogalmazzák meg, hogy hol lehetne egyszerűsíteni, főleg a végrehajtásban. Sajnos jelenleg az a helyzet, hogy önök ugye a közösségi szintű végrehajtásért felelősek, és 27 különböző végrehajtási rendelet működik az egyes tagállamokban. Nyilván, hogy önök nem tudnak mindent egyszerűsíteni, eh, ez itt a fő baj. Jó lenne egy olyan cselekvési terv, amely, ha közvetetten is, de ráveszi a tagállamokat arra, még hogyha azok védekeznek is, hogy egyszerűsítsék az eljárásaikat európai iránymutatás alapján. Nem akarom most mondani, mely tagállamok, ezek, amelyekkel mindig baj van, de itt szépen lehetne hivatkozni az európai értékekre, a hozzáadott értékre, ez ezzel önöknek eszközt akarunk a kezükbe adni. A kollégák nagyon sok kérdést idéztek hozzám írásban is, és nyilván most majd szóban is megfogalmazzák ezeket. Egy dologtól azonban óvnék. Óvnék attól, hogy most túl részlet, tudottan részletekbe menjünk, és mindig mindent írásban tegyünk föl és válaszoljunk meg. Szerintem eljutottunk oda, hogy most maga az, e, mi eljárásunk is kezd túl bonyolultá és formálisra válni, ne csináljuk ezt tovább. 16. éve negatív a DASZ, itt politikai elkötelezettségre van szükség, itt nem elég a számokkal dobálózni, hanem rendszerváltásra van szükség, és nem csak az egyes hibákról kell beszélni konkrétan. Önök egy új bizottság, eddig nagyon jó benyomást tettek ránk, megdicsértem önöket, Hán biztosulat? Andor biztosulat látszik, hogy kiválóan értik a dolgukat, és hajlandóak a váltásra, ezért ösztönzöm önöket, hogy a rendszerváltást hajtsák végre. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Mielőtt megnyitom a vitát, szeretném átadni a szót egy gyors hozzászólással a biztosaknak, a biztos uraknak, hogy reagáljanak az előadó mondanójára. Önöké a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom rövidre fogni a mondandómat. Először is köszönetet szeretnék mondani az elismerésekért és a dicséretért, hogy mi azon fáradozunk, hogy javítsunk a helyzeten. És szeretném megragadni az alkalmat itt a parlamentben, hogy a saját munkatársaimnak is köszönetet mondjak, hiszen nagyon sok mindent örököltem pozitív értelemben, és ez a pozitív felelősség az elődömnél, illetve a munkatársaimnál van. Hacimakatris úrnak is köszönetet szeretnék mondani. Arról beszélünk alapvetően, hogy mi is az értelmezése, illetve a kohéziós politikának mik a feladatai. És itt azon kívül, hogy a régiókban kell a befektetéseket megvalósítani, a gazdasági különbségeket megszüntetni, mindez része annak a témakörnek is, amiről mi itt vitát folytatunk. Ezen kívül nagyon fontos feladat még, hogy az ellenőrzéseknél, az auditnál, a tagországokban, a régiókban, a magáncégeknél Európa szerte azonos standardokat használjunk. A gazdasági szempontból tekintve nem tudjuk megszüntetni az összes különbséget, de arra feltétlenül törekednünk kell, hogy az ellenőrzésnél, az auditnál változtassuk meg a kultúrát, és nézzük meg azt, hogy mi történik a nap végén, tehát mindenütt meg kell próbálni ugyanolyan feltételeket és standardokat használni, Mindez eh, a belső piac megvalósulását szolgálja, mint cél. A tagországokból a különböző vállalkozásoknak garantálnunk kell azt, hogy ugyanolyan szempontok szerint eh, dolgozhatnak, mint eh, más tagországokból érkező vállalatok. Én úgy értelmezem mindezt, hogy itt pedagógiai jellegű feladatunk is van és a szolgálataimnak is igyekeztem ezt a gondolatot továbbítani, tehát én ezt a feladatot abban látom, a tagországokat, a régiókat segítenünk kell a munkában, és nem abban látom a saját feladatomat, hogy őket sikeresen büntessen, hanem abban látom a feladatomat, hogy a pénz a folyamat végén a megfelelő célokra fordítódjék megfelelő koherenciával, és ezzel járuljon hozzá a közös célokhoz. Ennek a filozófiának a tükrében kérem, hogy értsék meg azt, illetve próbálják meg megérteni azt, hogy a pénzügyi eh, módosításokat, korrektúrákat, illetve visszafizetéseket hogyan kezeljük. Célunk az, hogy a pénzügyi korrektúra a pénz korrekt, megfelelő módon történő felhasználását szolgálja. Hogyha ez sikerül, ha a tagországok ezeket a korrektúrákat saját maguk is el tudják végezni, akkor mi úgy érezzük, legalábbis az eddigi gyakorlat értelmében, én ezt egy jó gyakorlatnak tartom egyébként, és vállalom, tehát a tagországoknak lehetőséget kell ebben az esetben biztosítani arra, hogy az eredetileg nem jól felhasznált pénzeket a meglévő programok keretében más projektekbe megfelelő módon felhasználhassák. Éppen ezért létezik a szükségesség a módosítása, másrészt pedig a ténylegesen visszafizetett vagy visszatartott pénzek megfelelő felhasználására. A különbség a kettő között abban rejlik, hogy a tagországoknak lehetőséget kell adni egy második fordulóban arra, hogy megfelelően fordítsák ezeket a pénzeket a megfelelő célokra egy adott eh, időszak végén nem tudják már újból befektetni ezeket a pénzeket. Ezeket a pénzeket, amelyeket nem lehet újra befektetni, de rossz módon használták fel, ezek a pénzek kerülnek visszatartásra. És én ehhez a filozófiához ragaszkodom. Különbséget kell tenni a rendszerhibák között és az egyedi hibák között. A rendszerhibák azok a hibák, ha például egy ország egy európai szabályozást nem megfelelő módon fordít nemzeti szabályozásra. Itt a felhasználónak a nemzeti szabályozáshoz kell tartania magát. Először is be kell tudni azonosítani ezt a hibát, a tagországgal tárgyalásokat kell folytani, általában egy bizonyos százalékban lehet ilyenkor megállapodni, ami a korrektúrát illeti, olyan projekteknél, ahol ezek a rendszerhibák felmerülnek. És ezután az adott tagország feladata az, hogy az egyes projekteknél mindezt visszafizettesse, illetve visszaszerezze ezeket a pénzeket. A kettő lépés, a két lépés között még számos más tárgyalás is van, hiszen elképzelhetjük, hogy a tagországok nem örülnek ezeknek a pénzügyi kor- korrektúráknak. És néha az Európai Bíróságon kell eldönteni ezeket a vitatott ügyeket. Éppen ezért előfordult az időbeni késlekedés, például azon időpont között, amikor a bizottság megállapítja a hibát, illetve a döntés között, amikor arról születik döntés, hogy mit kell javítani. Ez a rendszerhibáknál szokványos. Az egyedi hibáknál sokkal gyorsabb az eljárás, és a bizottság is sokkal gyorsabban tud erre válaszolni. Ánál főigazgató meg szeretném kérni arról, hogy szóljon néhány szót az igazolásokról. Miért nem írjuk alá mindezt mi magunk? Nél kinok alatt volt egy reform, ennek a reformnak az volt a végeredménye, hogy a Szantár Bizottság hibáit korrigálja, és a szolgálat vállalását is növelték. A biztosok felelősséget kell, hogy vállaljanak az éves jelentésekben, amelyek tulajdonképpen sűrített jelentésként működnek, és ezt a biztos a kollégiuma közösen határozza el. Illetve mindez a politikai eltökéltségünket tükrözi, és ez az a jelentés, amelyet a parlament is megkap. Éppen ezért a szolgálat felelősséggel tartozik, és hogyha ehhez ragaszkodnak, akkor politikai felelősséget vállal a bizottság is. Ilyen értelemben. Ami az egyszerűsítéseket illeti, nem akarok túl hosszan beszélni, elnök úr, talán ezt még alkalmunk másutt is vitázni. Tehát ezen a területen történtek már dolgok, szükség van további előrelépésekre. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a a bürokra, bürokrácia nagy része a tagországokban keletkezik. Itt is folytatunk eh, megbeszéléseket arról, hogy hogyan tudnak a tagországok ahhoz hozzájárulni, hogy csökkentsék ezt a bürokratikus terhet, kiderült bizonyos tagországokban az, hogy a végső felhasználó kérvényének benyújtása, illetve a visszafizetés között 8 hónap telik el, de ebből 6 hónapot tölt ez a kérvény a tagországban, és két hónapot Brüsszelben. A végső felhasználó számára ez azt jelenti, hogy 8 hónap munkára van szüksége a bizottságnak. Ez nekem nem tetszik, hiszen ez nem tükrözi a valóságot. És örülnénk, hogyha változna mindez. És azt gondolom, hogy lesz még időnk a rendszer további fejlesztéséről. Án főigazgató úr, szólna még néhány szót. Köszönöm szépen. Az Activity Reportban a 2009-es évre vonatkozóan egy speciális problémával foglalkozott, különösen ami a 38 programot illeti a 79-ből. 38 program esetében nem láttam garanciát a megfelelő megvalósulásra. Mi is volt probléma? Az volt, hogy számos tagország, számos régió még mindig nem készült el, vagy nagyon későn készült el a saját eh, konformitási vizsgálataival. És ezt a konformitási vizsgálatot mi későn fogadtuk el. A tagországok és a régiók nagyon kevés pénzt fordítottak az adott célokra, és nem tudtak még ellenőrzéseket megvalósítani. Ez volt a helyzet az elmúlt év végén, Ön ugye említette a rendszerváltást, a rendszer megváltoztatásának fontosságát. Itt mi elkezdtünk egy ilyen típusú változtatást a köztes időben, mivel nem kaptam biztosítékot ezeknél a programoknál, megszakítottam az adott országok felé a kifizetéseket. Az egyik ország emiatt az Európai Bírósághoz fordult, és várjuk, hogy mi lesz majd az ítélet. Az elkövetkezendő években ez a helyzet nem szabad, hogy megismétlődjék. Hölgyeim és uraim, először is szeretnék köszöntet mondani Kacimár kész úrnak az elemzéséért. Elmondhatom, hogy az értékelése, illetve a kulcs kihívások meghatározása teljesen egybeesik azzal, ahogy mi ezt elképzeljük a kohéziós és szociális alap tekintetében. Ugyanakkor az éves activity report, tevékenységi jelentés és aláírása tekintetében csak meg tudom ismételni, amit Hán biztos úr mondott. Mi a bizottsági standardot követők, ez egy kormányzási kérdés, és a kohéziós fő igazgatóságnak ugyanazt a ö, sablont kell követnie, mint a többinek. Néhány mondat a felvetett fontos kulcsfontosságú kérdésekre. Először is megszakítási és felfüggesztési gyakorlat, illetve hogy mik a jövő időszakra vonatkozó fő feladatok. Igazából egyszerűsítést kell itt hangsúlyozni, és talán még néhány dolgot. Aztán a megszakítási és felfüggesztési kérdések tekintetében szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy kulcsfontosságú különbség az elmúlt időszak, illetve a korábbi időszak között. Ez valójában a minőség javításához hozzájárult, de nem egy ön cél, ez egy eszköz. Ez egy lehetőség arra, hogy az irányítás minőségét és az ellenőrzési rendszerek minőségét a tagállamokban javítani lehessen, de ezt konstruktív módon kell használnunk, támogatnunk kell a tagállamokat, hogy javítsák a teljesítményüket, a minőségi és mennyiségi tekintetben is az európai alapok felhasználásakor. Ez nem automatikus, de nem is politikai döntés. Ez valahol a kettő között van. Ez egy felhasználási döntés, vagy egy igazgatási döntés, és az biztos, hogy folyamatos kapcsolat van a főigazgatóság között, illetve az alapok felhasználói között. És képesek vagyunk arra, hogy meghatározzuk a hibákat az alapok felhasználása során, a projektek teljesítése során. Ennek a gyakorlatnak a filozófiája, tehát ez lenne. Mi úgy gondoljuk, hogy a jövőben is ez hasznos lesz, jó eredményeket fog hozni, és hozzá fog járulni az tehát nem csak a elmúlt időszak javításához járult hozzá, hanem a jövőben is hasznos lesz. A további egyszerűsítés valószínűleg, sőt elkerülhetetlenül ö, hozzá fog járulni, hogy csökkenjen a valószínű e, hibák aránya. Mindent megteszünk azért, hogy meghatározzuk, hogy milyen további lépésekre van szükség a további egyszerűsítés érdekében. Egyszerűbb szabályok bevezetésével, például a, a jogosultság tekintetében, 2013 utánra vonatkozik mindez, mert szerintem ez a reális horizont, tehát jelentősebb lépéseket csak a következő pénzügyi tervezési időszakra vonatkozóan tudunk bevezetni, azelőtt nem. De nem ez az egyetlen terület, ahol új utakat próbálunk járni, új utakat keresünk. Az is egyértelmű, hogy a többféle értékelés tekintetében is sok az előttünk álló munka, hiszen bizonyítani kívánnánk, hogy az európai adófizetők pénzét, az európai költségvetésből származó pénzeket valójában az állampolgárok javára használjuk fel, és ez hozzáadott értéket jelent európai szinten. Ezért más értékelési rendszerrel kell dolgoznunk. A teljesítményre kell, hogy alapozzunk, és ez egy munkafolyamat, még van erre időnk, természetesen fel fogjuk használni a konszultáció során az érdekelt felektől, a parlamenttől, a tanástól kapott hozzájárulásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gressz képviselője a szó. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Még mindig bizonytalan vagyok hogy mit is kezdjek a 2009-es számvevőszéki jelentéssel, illetve a bizottság teljesítményével. 50%-ának a programoknál nem volt kifizetés az Európai Szociális Alapból, ha jól értettem. Tehát rengeteg program nem került kifizetésre. Tehát, hogyha megtagadom a munkát, akkor fura helyzetbe kerülök. Tehát ma foglalkoznunk kell ezekkel a maradványokkal. Én nem szeretnék foglalkozni olyan számokkal, amelyeknek valóság erejét megkérdőjelezem. Szeretnék egyértelmű információt arról, hogy mi történik a 2009-es fennmaradt pénzekkel, vannak olyan tagországok, amelyek nem voltak képesek egészen eddig a programokat úgy megvalósítani, ahogy az kellett volna. Éppen ezért itt igenis problémával állunk szemben, és én szeretném, ha ezzel a problémával foglalkoznánk. A bizottság mit szeretne tenni a gyakorlatban, azon kívül, hogy különböző gondolatokat fogalmaz meg. Szeretném, ha ezzel a kérdéssel még egyszer foglalkoznánk. Az írásbeli kérdéseinkre adott válaszoknál szeretnék egy kicsit panaszkodni, hiszen a rendeletre utaltak folyamatosan, de ennek tartalma ismeretes. Az egyik kérdés az e- a minőségek ellenőrzésére vonatkozott, amit a számvevőszék megállapított, a 30% és a 70% és mik az ex ante ellenőrzések, a 100%-os ellenőrzés, ha itt 70%-át a hibáknak nem sikerül megtalálni, akkor ezeknek nincsen értelme. Milyen javítási lehetőségek vannak, ha ellenőrizni kell, akkor azt gondolom, hogy a problémákat meg is kell találni ezekkel az ellenőrzésekkel. Ami a pénzek eh, visszavonását, illetve visszaszerzését illeti, illetve az átláthatóságról. Hán úr, Hán biztos úr, számunkra probléma az, hogy nem tudjuk nyomon követni azt, hogy mely pénzek vannak meg az év végén ténylegesen a kasztában. Tehát mennyi pénzt fizettek ki jogtalanul, és ebből mennyit kellett volna visszakövetelni, illetve mennyit sikerült ténylegesen visszakövetelni. Jó lenne, hogyha ezt a folyamatot tovább javítanánk. Ön azt mondja, hogy lehetőséget szeretne kapni arra, hogy az egyik projekt átmessen egy másikba. Mi azonban nem látjuk még az ön javaslatait az átláthatóságra vonatkozóan. Andor úrhoz szeretnék még egy kérdést intézni. Az elmúlt hét egy részét panaszokkal töltöttem. A 100%-os társfinanszírozásoknál, amelyre lehetőség volt az elmúlt évben. A Szociális Város az egyik ilyen projekt, itt a helyi hatóságok 15%-ot társfinanszíroznak, tehát 10 ezer eurós 10 mikroprojektről van szó. 15 ezer eurót kapnak igazgatási költségként, amelyet saját maguknak kell finanszírozniuk. Sajtónyilatkozatokat kell benyújtaniuk mind ehhez. Berlinben Németországban, és sajtónyilatkozatban kapnak javaslatokat a módosításokra. Meg szeretném kérdezni, hogy ez speciális német dolog-e, vagy ezt máshogy is alkalmazzák? Andor, prego. Először Hán biztos úrnak adnám meg a szót, utána Andor biztos úrnak. Köszönöm, elnök úr. Az első kérdés az abszorpciós kapacitásra vonatkozott, ugye? Nos, ezen a területen két dologra kell odafigyelnünk. Először is, igen, könnyű, illetve hát némi késedelmet szenvedett a dolog, ez két akkora vezethető vissza. Először is 2006-ig ugyanis a projektek meghosszabbítását engedélyeztük, és a tagállamok arra koncentráltak, hogy a meglévő pénzeiket maximálisan kihasználják. A második ok pedig az, hogy a, a konjunktúra ösztönző programok sokfélesége miatt a tagállamokban, de akár az európai szinten is, és ez tulajdonképpen pozitívum, egyesek azt mondták, hogy akiknek olyan projektjük van, amely konjunktúraösztönző hatású, azt ebből is kell finanszírozni, illetve regionális támogatási pénzekből. Tehát a konjunktúra ösztönző programok ö, ról, ugye azok általában egy-két évesek, miközben a regionális ösztönző programok gyakran sok évesek, hét évesek is akár. És ezt a két komponens nehéz volt egymással összeegyeztetni, és ez okozott némi késedelmet, ami kapcsán azonban meggyőződésem, hogy behozható. Tavaly a költségvetési tervezés már elég pontosnak bizonyult. Ha 100%-ot felhasználtunk, akkor 2010-ben is várható, hogy a tervezett költségvetést fel tudjuk majd használni, tehát jó érzéssel, jó lelkiismerettel állunk a téma elébe, úgy gondoljuk, hogy képviselhető ez. Ami az ellenőrzések minőségét illeti ez egy olyan kérdés, ami a projektek több évességével függ össze, és azok esetleges meghosszabbításával, megszakításával. Egyes ex ante vizsgálatok valóban az információ hiánya miatt, mivel hogy a projekt még nem volt lezárva, nem voltak teljesek, és nem adtak kellő képet, és nem mutattak ki bizonyos hibákat, amelyek később aztán kiderültek. Emlékeztetnék azonban arra, hogy az szemvevőszék éves ellenőrzése az első ellenőrzési szint után kezdődik el, három ellenőrzési szint van, és ezért mondom én ezt mindig, és ezért javaslom azt mindig, és remélem, hogy egyszer már majd találunk egy közös eljárásmódot, amit a számvevőszék is elfogad, hogy csak akkor legyen ellenőrzés, amikor véglegesen lezárult egy finanszírozási időszak, vagy akkor is legyen egy ellenőrzés, amikor már minden tudható, és az a hiba arány már egy más referencia alap, alapján fog működni, mint az éves számítás. És épp a projektek és az adatok ellenőrzések megbízhatósága miatt fontos lenne, hogy legyen egy ilyen teljes lezárultság utáni vizsgálati fázis. A következő évben számítógépes rendszert vezetünk be egységes kérdőívvel, amely alapján a tagállamoknak kell teljesíteniük jelentési kötelezettségüket, és ami alapján összehasonlíthatóbbak lesznek az operatív programok hiba arányai országonként, de nyíltan megmondom önöknek, hogy úgy gondolom, hogy ez se fog egyből működni. Egy-két évre biztos szükség lesz ahhoz, hogy a rendszer megbízhatósága megfoghatóan javuljon, hiszen 27 ország számára egységes eljárás bevezetni általában ö, olyan dolog, amit nem lehet azonnal ö, hát véghez vinni, és a minőségi változásokra még várni kell. Elnök? sulla domanda che fatto. Arra a kérdésre, amit Gressz kolléga föltelt önnek, a, és a berlini projekttel kapcsolatban szeretne reagálni, Andor úr? Madame Gressler, we haven't uh, brought individual asszony, egyedi uh, projekt dokumentációt most nem hoztunk, úgyhogy ha konkrétan egy részletre vonatkozó kérdése van, akkor uh, erre vonatkozóan részletesen választ tudunk adni, de jelenleg erre most nem készültünk így. Herr Kommissar, ich wollte Sie nicht in... Biztos úr, nem szerettem volna zavarba hozni önt, de azt gondolom, az megállapítható, hogy egy európai szint előírja azt, hogy a sajtóközleményeket a felsőbb hatóságnak elő lehet-e írni. Én azt gondolom, hogy ez túlságos beavatkozás, de ha nem így van, akkor rendben. Well, uh... Nagyon-nagyon sok nyilvános információ áll rendelkezésre a kohéziós alapra és az egyedi projektekre vonatkozóan is. Nem hiszem, hogy ez egy olyan téma, ami nehézséget kell, hogy okozzon az értékeléssel kapcsolatban, illetve a jelenlegi kép tekintetében. Elnök, jel, rendben, Gabauer kolléga. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr és szeretném én is köszönetet mondani a számvőszék képviselőjének a jelentését. Egy kérdésem lenne a regionális fejlesztési biztos úrnak. A struktúrális alapjövője tekintetében természetesen látjuk, hogy előrelépés van, és a hiba arány csökkenése 11-ről 5%-ra is mutatja, hogy nagyon jól haladnak és nagyobb a felelősségvállalás is az hibákért a tagállamok szintjén Szeretnék jelezni egy példát, amikor a hibák esetleg szándékosak, méghozzá a 26 Tanning jelentésről van szó, ahol munkahelyek vesztek el, és aztán van egy leányvállalat, amely Lengyelországban egy új gyárat nyitott, és EDF-ös támogatást kapott. Tehát ez a Twinings te a cége. Úgyhogy eh, a biztosnak, amikor feltettük erre vonatkozóan a kérdést, akkor az volt a válasza, hogy ez, a helyzet, ez az eset ez rendben van, hiszen a Twinings eh, technikailag KKV, és ezért jogosult a strukturális alapból a támogatásra. Erre szeretnék egy reakciót kapni, hogy maga szerint ez a megfelelő felhasználása az EU strukturális alapjának, vagy esetleg a jövőben ezt még egyszer megvizsgálnák, hiszen vannak egyéb példák is, és szerintem ez konkrétan egy relokációs helyzet, és itt nem kéne támogatást adni, úgyhogy esetleg újra meg kéne vizsgálni ezt a helyzetet, és módosítani kéne a jövőre vonatkozóan a szabályokat. Elnök, köszönöm, Hán képvis- biztos úr a szó. Ja. Őszintén megmondom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés számomra, mert értem én az érintettségét a szenvedő alanyoknak, a, a régióban dolgozóknak, ahol korábban a Twinings aktív volt és kivonult, ez, ez, ezzel én szimpatizálok, de ilyen esetek előfordulnak Európában máskor is, hogy cégek kivonulnak egy helyről máshova helyezik a székhelyüket, vagy feldarabolják magukat, Nemrégiben ismerté vált számomra például egy olyan helyzet, hogy egy divatlánc a disztribúciós központját, amely Párizs mellett volt korábban, áthelyezte Brüsszel mellé. Noha, korábban Belgium gyakorlatilag hát divatügyekben Franciaországot követte, és a belga székhely révén regionális problémák merültek föl, és ezt regionális pénzekből orvosolták is részben, munkahelyeket sikerült teremteni Párizs környékén, de így is azért elveszett néhány munkahely, nyilván. Végül is azonban mégis európai hozzáadott érték keletkezett, tehát európai szintről nézve valami javult, és az egységes belső piac szempontjából is lehet nézni meg, a helyiek szempontjából is a dolgot. Világos szabályaink vannak az ilyen esetekre. Ha egy cég átköltözik, a székhelyét áthelyezi, és ezt és 5 éven belül támogatást kapott, akkor következő támogatásra nem jósult, sőt vissza kell fizetnie a korábbi támogatást. Ebben a helyzetben volt egy hagyományos székhely, a cég úgy döntött, hogy Lengyelországba is létrehoz egy második központot, és amennyire eddig ö, tudomásomra jutott, teljesen korrekt módon használta föl a kicsit középvállalkozások számára folyósított támogatási pénzeket. De a helyzet kapcsán azért általában azt ígérhetem, hogy utána járok a részleteknek, de a parlamentben, a bizottság, az önök bizottságában is újra meg újra el kell, hogy mondjam, hogy ez egy alapvető probléma. Mert még egy tagállamon belül is vannak ilyen helyzetek, hogy egy cég átköltözik az egyik régióból a másikba, és ez regionális szinten problémát okoz. Az egyik konvergencia régió, a másik pedig versenyképes régió. És ö, a konvergencia régióba azért költözik át, hogy európai pénzeket kaphasson. Ugyanakkor európai szempontból nézve, ez jót tesz a konvergencia régiónak, ez a célunk. Tehát ezeket a feszültségeket nem lehet feltétlenül kiiktatni. Ez egy globális és elméleti probléma. Gyakran találkozunk ezzel a bajjal, nagy cégek esetében. Esetenként, és nem is túl ritkán, ugye eh, konkrét képviselők érintettek eh, egy ügyben, de a globális verseny szempontjából hasznos az Európán belüli áthelyezése a székhelynek, sőt akár adott esetben még egy Európán kívüli székhely meghatározása is. És hát ha az EU-n belül maradunk, akkor egyértelmű, hogy felülről nézve hasznos lehet egy ilyen székhely áthelyezés, verseny szempontból azonban lokálisan gondot okozhat. Ez egy rajtunk kívülálló probléma, amit nem tudhatunk mi megválaszolni, mert egyedi elbírálást igényel minden eset, és alapvetően pedig ez van a hátterében minden ilyen esetnek. Ha, és a szabályok pedig világosak. Tehát, ha egy cég öt éven belül költözik és támogatást kapott helyileg, akkor ezeket vissza kell fizetnie, ha viszont ez nem áll fönn, akkor viszont bonyolultabb a helyzet, és konkrétan kell megvizsgálni, hogy történt-e visszaélés vagy sem. Nekem ebben a konkrét esetben meg kell kérdeznem szolgálataimat, hogy mik a részletek. Köszönöm. Thank you, Chairman. Köszönöm elnök úr a szót. András asszonyt halljuk. Először is Kyle Julait asszonyt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint mérhető-e a hibarány csökkenése a strukturális és kohéziós alapok területén egyáltalán megbízhatóan. Ugyanis a társfinanszírozási szabályok különbözősége összehasonlíthatatlaná teszi a helyzeteket, szerintem. Andor úrnak pedig, Hán úrnak pedig azt a kérdést szeretném föltenni, hogy hogy reagálnak a Financial Times cikkére, amely a strukturális és kohéziós alapokról szól, és azt mondja, hogy az EU finanszírozás egy része az olasz maffia kezébe kerül. Andor úrtól kérdezem különösen, hogy miért gondolja ön azt, hogy az EU-nak nincs kötelezettsége ö, nyilatkozni a DAS adott helyzetéről. A Financial Times ugyanis ilyesmit ö, mond. Bon úr megjegyzésére is reflektálnék. Írországban például a Dell cég azért ment Lengyelországba, mert ott kaphat támogatást, otthon már nem kaphatott volna, és akkor gyakorlatilag európai globalizációs alapból kap pénzt Írországban az elvesztett munkahelyekért, Lengyelországban meg a kohéziós célok teljesítéséért. Caroline asszony válaszolhat. Thank you. Köszönöm. A hiba arány csökkenése mennyire kapcsolatos a társfinanszírozás változásával, ezt nagyon nehéz megmondani. Az új programozási időszakra vonatkozóan is alacsony fog maradni, és a remélhetőleg nem fog megemelkedni a korábbi évek szintjére. Egyébként volt egy másik probléma is, a tagállamok még mindig használják a teljes programozási időszakra pénzt, úgyhogy nem volt sok olyan igény, ahol az EU ne tudta volna teljesíteni ezt, hiszen hosszú időszakról van szó, és a bizottság az hosszú ideig fogadta el az új felhasználási szabályokat, és ezért a tagállamok folyamatosan meg tudták kapni a pénzeket, gyakorlatilag az EU-s pénz rendelkezésre állt. A társadalmi hiánya esetén nagyon nehéz külön meghatározni ennek a hatását, és úgy tudom, hogy mostanáig semmilyen projekt egyik tagállamban sem készült erre vonatkozóan, illetve hogy az által meglátogatott tagállamokban problémát okozott volna az, hogy nem volt lehetőség társfinanszírozásra. Általánosságban természetesen, hogyha nem költik el a pénzt, akkor nem követnek el hibát. Úgyhogy az hogy az új ö, időszakban alacsonyabb a hibarány, az lehet ennek is a következménye, hiszen amikor növekszik a mennyiség, akkor a belső ellenőrzés tekintetében ugye kevesebb idő van a költségnyilatkozatokra, és lehet, hogy újra meg fog növekedni a hibarány. Elnök, köszönöm. Han, biztos úr, a szó. Ja, nochmals äh, zu den... Äh, Akkor még egyszer a cikk székhelyát telepítésekről. Ugyan nem ez lenne a mai vita tárgya, de Európában ma jelenleg nagyon különböző gazdasági és adórendszerek működnek, és emiatt egyes országok attraktívabbak, mások kevésbé a cégek számára. Magam és voltam valaha cégvezető, és mindig kerestem én is annak a lehetőségét, hogy Európában ö, hol érdemes mm, székhelyet létrehozni. Nyilván az adó ö, szempont is egy fontos kérdés egy ilyen döntés során. Ez nem titok. A Konkrét támogatás esetén ez világos, de indirekt támogatások esetében még jobban felmerül, mert ö, valóban nincs elég harmonizáció még Európában. Lehet erre azt a választ adni, hogy több adóharmonizációra lenne szükség. Nem tudom. Egyfelől azt a kritikát kapjuk, hogy kevés pénzt költünk két bekezdéssel Később meg azt olvasom, hogy az ellenőrzési mechanizmus ö, nem működik. Tehát ez belső strukturális feszültség is. Nyilván ö, ö, van egyfajta bürokrácia mennyiség, ami elriasztja a cégeket attól, hogy egyáltalán pályázzanak, de hát vannak nemzeti programok is. Azon kell dolgoznunk, hogy hogy ezek összehasonlíthatók legyenek. Az a vád, hogy az EU közvetlen a mafiát finanszírozza, szerintem nem igazolható. A tagállami jelentéseket kell elolvasni ahhoz, sokféle ellenőrzési szinten kell átmennie minden projektnek, és ami az auditing minőségét mondjuk Olaszországban illeti, az eredményeink nem támasztják alá, hogy kontroll nélkül pénzek a mafiához vándorolnának. A 2008-as cselekvési terv egyébként is tartalmazta azt, hogy a kockázatos ügyfelek ügyében, mint ugye Dél-Olasz partnereink, ö, ö, különleges ellenőrzéseket is végzünk, többlet ellenőrzéseket, ez így nem igaz, egy egész országot nem lehet így stigmatizálni, hogy minden pénz, amit Olaszország kap, az a maffia zsebébe vándorol. Nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy korrekt legyen az elszámolás, az elköltés. Nekem nincsen erre vonatkozó információ, és nulla tolerancia elvét alkalmazuk, hogyha ilyesmi a tudomásunkra jut nyilvánvalóan elnök. A Financial Times jelentésével kapcsolatban természetesen nagyon fontos, hogy egy ilyen fontos újság ö, odafigyel a strukturális alapokra, az európai kohéziós politikára. Ezt nagyon sokan olvassuk ezt az újságot, és fontos, hogy foglalkozik a témával. Bár kellemetlen hogyha nem tudunk egyetérteni néhány fő címével, vagy néhány megállapításával, illetve javasolt következtetésével. Jelenleg ez a helyzet, úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy részletes adatgyűjtést, elemzést végezve a következtetések egy része félrevezető. Minden esetre, amikor valami megjelenik, akkor azt meg kell, hogy nézzük, meg kell, hogy vizsgáljuk a helyzetet, és meg kell nézzük, hogy van-e komoly bizonyíték, ami támogathatná, vagy alátámaszthatná az újságírók megállapítását. Ami arra vonatkozik, hogy amit mondtam, az európai pénzügyi eszköz és a magánfinanszírozás jellemzőinek összehasonlításával kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ez fontos, hiszen látnunk kell, hogy mi a különbség a magáncégek pénzügyi gyakorlatához képest, hiszen számukra a finanszírozás, a refinanszírozás az attól függ, hogy milyen a forgatóke helyzetük, a fizetőképesük gyakorlatilag pillanatról pillanatra bármely időszakban. Ezek a magán pénzügyi gyakorlatok alapvetően eltérnek a közfinanszírozás természetétől, hiszen az Európai Uniós szintjén, az európai pénzügyi eszközekkel gyakorlatilag így módon járunk el. Az EU refinanszírozása nem függ magánforrásoktól, és ezért nincs is szükség, hogy ilyenfajta folyamatos elszámolási jelentéseket kelljen készíteni. Ezt a kapacitást ki lehetne építeni, de hatalmas befektetést igényelne, és véleményem szerint ez felesleges, ez, ezzel pocsékolnánk az adófizetők pénzét. Ezek az adatok és ezek a jelzők, ezek nem lennének felhasználhatók semmilyen gyakorlati célra. És ha ellen is lehetőség, akkor kár lenne kiepíteni egy ilyen kapacitást. Egy pontos jelentést, egy felelős jelentést kell nekünk készíteni és készítetni, ami az ellenőrzési rendszereket és a felhasználókat is segíti, valamint segíti, hogy az adófizető állampolgárok megértsék, hogy mi történik az európai alapokkal. Elnézést. Volt plusz kérdés is a globalizációs alap tekintetében, hogy a relokációs felhasználás hogyan történik. Ez az alap specifikusan a relokációs hatásokra koncentrál, a munkaerő áthelyezésre, főleg nagy méretű vagy tömeges elbocsátások esetében, amikor 500-nál több szemét bocsátanak el. Az konkrét ír eset, amikor Írországban bezárták a céget, és ez munkanélküliséget okoz, munkanélküliséghez vezetett, és bizonyos lengyel, lengyel támogatásokat, tehát Lengyelországban támogatást lehetett szerezni, ugyanakkor az üzem fölállítására. Ez nem egy tipikus helyzet, természetesen részletesen kivizsgáltuk ezt a helyzetet, ezt a témát, és semmilyen szabálytalanságot nem találtunk, de természetesen a politikai, illetve egyéb jellegű érzékenység itt fölmerült. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ez nem egy tipikus felhasználási módja az EGF-nek. Az utóbbi években ezt az alapot elsősorban a válság hatásai csökkentésére használták föl, ugye a, a dolgozókra való hatás tekintetében, és a parlament jelentése szerint is egy nagyon hasznos eszköznek bizonyult. Elnök Vanova képviselője a szó. Председател, благодаря на Сметната палата за тяхната добра работа, както и на комисията. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a számövőszék képviselőjének a jó munkáért, és a biztosok beszámolójáért. És elnézést, hogy nem ülök magukkal szemben, de hát így van kialakítva ez a terem. több kollégához hasonlóan, akik már előttem hozzászóltak a témához, szerintem is nagyon pozitív, és kedvező ez a helyzet, hogy csökkennek a hibák, csökken a hiba arány, és nagyon jó azt látni, hogy mindketten vállalják, hogy tovább javítják a rendszert. Ugyanakkor csalódással látjuk azt, hogy a számvőszék még mindig elég sok negatív véleményt hangsúlyozott, ugye az utóbbi 15 évre ez folyamatosan igaz volt. A kohéziós politikával kapcsolatos arány 11%-ról, tavaly 11%-ról nagyon erősen csökkent, ez pozitív. Viszont van-e elég bizonyíték arra vonatkozóan, hogy például nem a mintavételi módszertől függötte ez? Specifikus konkrét kérdést szeretnék feltenni Andor és Hán biztos úrnak és Andor úr. az írásos kérdést tettem önnek föl. Should have been detected and corrected by the member states before certifying expenditure to the Commission? How does the Commission follow up cases where weaknesses were identified in the management and control systems? Ezt a kérdést ma is újra említette a számövőszék képviselője. A válaszban részletes magyarázatot adott, de nem igazán értem, hogy lényegileg mit mond. Ebben az esetben úgy tűnik, hogy az ellenőrzések jól működtek, de nem tudták a hibákat meghatározni. Én azt megértem, hogy a, az időszakra vonatkozóan, amit az audit lefed, arra vonatkozóan nincs lefedettség, éves szinten nem tudják megállapítani a szabálytalanságokat, de hát a, hogyan lehet akkor mégiscsak, hogyan lehetne a hibákat meghatározni. Szeretném, hogyha erre magyarázatot adna, illetve hogy mit tesz a bizottság azért, hogy javítsa az ellenőrzési rendszer hatékonyságát. Második kérdésem az éves jelentésre vonatkozik a foglalkoztatási igazgatós, főigazgatóság tekintetében. Itt vannak bizonyos fenntartások egy sor tagállamban az ellenőrzési rendszerre vonatkozóan, 38 OP és 75 millió euró szerepel itt, és az, azt mondja az éves jelentés, hogy a rendszer hatékonysági problémák 2007-2013-as időszaki köztes kifizetésekre vonatkozóan 2009-ben 1,6%-os. Egyetértek avval, hogy ez egy alacsony rendszerhiba arány, de ugyanebben a jelentésben maga a főigazgatóság elfogadja azt, hogy ez lehet, hogy egy alulbecsült érték. Tudja a bizottság azt garantálni, hogy a hiba arány valójában nem magasabb ennél, és milyen mechanizmust állítanak föl azért, hogy a hatékony talan helyzeteket ellenőrizni tudják. Han biztos úr, regionális főigazgatósági jelentésben a szerepe, hogy a 45 operatív program esetében 46 operatív program nem zárult le az év végére, ez több, mint a teljes programok számának 14%-a, hát ez eléggé aggályos. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy mik a fő problémák, amelyekkel szembe kell, hogy nézzenek a tagállamok, és hogy a bizottság hogyan reagál erre azért, hogy a helyzet javuljon, illetve melyek a legkockázatosabb területek, amelyeket a bizottság meghatározott. Ezzel kapcsolatban egy kérésem is lenne, már a kollégáim részéről is elhangzott ilyen jellegű igény. Azért, hogy jobban tudjuk végezni a munkánkat itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban, több adatra, pontosabb adatra van szükségünk az Európai Bizottság részéről, és tájékoztatást kell, hogy kapjunk arra vonatkozóan, hogy melyek a, a gyenge pontok, melyek az erősségek, akár bizottsági vagy EU-s szinten, akár tagállami szinten hiszen csak specifikus adatok alapján tudja az Európai Parlament értékelni a tényleges hibahatárt tagállamonként, és megítélni azt, hogy a teljes rendszer működése milyen, illetve dönteni arról, hogy az adó fizetők érdekét védjük-e. Okay. Uh, uh, a kérdés első részre vonatkozóan Arról van szó, hogy az ellenőrzés mennyire hatékony, illetve olyan esetekről van szó, amikor az ellenőrzési rendszer működött, de nem megfelelő szinten határozta meg a hibákat. Én elfogadom azt, hogy ez a kifejezés nem teljesen magától értetődő, ez a kifejezésmód. De itt igazából olyan rendszerekről van szó, amikor a bizottság akciótervet kért, ellenőrzi a végrehajtást, és súlyosabb esetekben egy általány szintű korrekciót, 5 és 25 százalék közötti korrekciót kérünk, de ez az utóbbi megoldás, ez csak nagyon kivételes esetben alkalmazandó. Igazából olyan esetekről van szó, amikor a felismert hibák, amelyeket a számvevőszék felismert, ezeket csak helyi ellenőrzéssel lehetett volna felfedni és azt is figyelembe kell, hogy vegyük, hogy itt egy több éves keretről van szó, és a helyi ellenőrzés egy következő stádiumban történik, és nem azonnal az egyes műletek lezárását követően, mint ahogy ezt a számvevőszék teszi, hiszen itt figyelembe kell venni a beszámolási határidőket. Ezekben az esetekben van egy olyan helyzet, amikor az, e- hát kimondhatjuk azt, hogy az ellenőrzés jól működött, de nem tudta meghatározni a hibákat, vagy felfedni a hibákat. És ezért fontos számunkra, hogy jobban elemezzük az ellenőrzési rendszer kialakítását, hogy hatékonyabb legyen, ahogy mondtam már. Ugyanakkor bizonyos hibák a helyi ellenőrzés nélkül mindenképpen fönn fognak maradni, és végül is ez a lényege a választnak. Ja, amit Handor, <clears throat> Andor kollégához csatlakozni tudok, és csak egy megjegyzésem lenne a minőséggel kapcsolatban. Természetesen, hogyha 30%-ot be tudunk azonosítani, akkor ez nem lehet egy olyan szám, amely megelégedésemre szolgál, illetve megelégedésünkre szolgálhat. Ezen még tovább kell javítani. Különböző képzések segítségével, a helyszínen dolgozó munkatársak képzésével szeretnénk a minőséget javítani. Olyan helyzettel állunk szemben, hogyha kiképezzük az embereket, akkor mondjuk politikai változás történik az országban, és a vezetőket is lecserélik azokat a vezetőket, akiket mi hosszú időszakon keresztül képeztünk, és megint nulláról kezdhetjük az egészet. Nem tudom, hogy ezt a problémát meg tudom-e oldani, de ezt a pontot a tagországokkal folytatott megbeszéléseken fel fogom vetni a következő pénzügyi tervezési szakasz kapcsán. Egy olyan problémával állunk szemben, amely nem csak az új tagországoknál fordul elő, szintén szólva, hanem olyan tagországoknál is, amelyek már régió, régóta tagjai az Európai Uniónak. Itt stabilitásra van szükség az adminisztrációban, és ez hozzájárulhatna a minőség javulásához. nyitott problémák kapcsán a főigazgató úrnak adnám, adnám még egyszer meg a szót, ő ki tudna egészíteni. Köszönöm. Az elmúlt év végén számos olyan programunk volt, ahol az ellenőrzési rendszerek értékelése nem volt teljes. Azóta Jelentős előrelépést sikerült elérni, hat olyan program van még, ahol nincsen rendben az ellenőrzési rendszer. Itt a kifizetéseket felfüggesztettük, ezek közül kettő Németországban van, együttműködési programok, ezek nagy része, és Olaszországban is két program van még. Miért késlekedtünk? Itt főleg belső problémákról van szó, amelyek a tagországok belügyi helyzetéhez kapcsolódnak. Például a kompetenciák kérdése, a regionális hatóságok és a központi hatóság közötti viszonylat, az ellenőrzések a kettő között, és nagyon gyakran a menedzsment eh, hatóság és az ellenőrzési audit hatóság nem tudtak eh, összejönni egy adott tagországon belül. Azt gondolom, hogy a problémák nagy részét meg lehet oldani, de ezek okozták az elmúlt évben a gondok nagy részét. Az említett helyzet jelentős mértékben javult, kivéve a hat említett programot, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy itt is kiküszöböljük a problémákat. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, hogy eljött a szakbizottságunkba. Nagyon örülünk annak, hogy találkozhatunk önnel. Én küldtem ennek egy levelet. Andoverben, Dél-Kelet-Angliában nagyon sokan szomorúak lennénk, hogyha azt hallanánk, hogy bizonyos pénzügyi problémákat nem lehet megoldani a kis- és középvállalkozásoknál. Hogyha Lengyelországban ezt nem lehet megoldani, akkor ki kellett volna derülni, hogy itt nem egy kis és középvállalkozásról van szó, hanem egy nagy cégről, egy nagy gyárról, és vissza kellett volna kérni a pénzeket. De az a küszöb, amit használtak a definícióhoz, hogy mi minősül kis és középvállalkozásnak, egy új definíció. A volkswagen is át lehetne tenni Csehországba mondjuk, vagy máshova ennek alapján, de nem tudunk megbízni ezekben a definíciókban. Próbáljunk meg az ügy fenekére nézni. Nem lehetne javasolni azt a lengyel hatóságnak, hogy itt nem közép- és kisvállalkozásról van szó? Hiszen így a bolondját járatják velünk. Meg kell nézni azt, hogy a definíció illeszkedik-e a projekthez. Köszönöm. Már elmondtam, hogy ezt megvizsgáltatom, mert itt két ország érintett, meg kell néznünk a részleteket, és hogy valóban lehet ilyen következtetéseket levonni, vagy sem. Őszintén szólva, nincsenek ilyen konkrét határértéket, határértékek, amelyek alapján egyértelműen meghatározható lenne, hogy mi számít kis és középméretű vállalkozásnak. A tény, hogy a lengyel hatóságok a beadvány vizsgálatakor Lengyelországban az ottani beadvány alapján korrektűr jártak el, tehát a pályázat megfogalmazása nak elbírálása során korrektül jártak el. Azonban most tényleg, mintha más lenne a helyzet, és ezért adtam azt az utasítást a szolgálataimnak, hogy ezt nézzék meg közelebbről. Én ebben a helyzetben, ebben a pillanatban nem nyilatkozhatom végleges érvényel önök előtt. Pontosan tudom, hogy kényes a kérdés, meg kell vizsgálni, de nem zárult le még a vizsgálat. A lengyel hatóság az eddigi vizsgálatok alapján korrektül járt el Yes, Albrecht kolléga. Elnök úr, biztos urak, van némi kételjem a tekintetben, hogy a számokat hogyan kell értelmezni, mert jelenleg azt látjuk, hogy a kohéziós politika jelentős változása után Egyesek sikerről beszélnek, mások katasztrófáról, ugyanazokra a számokra hivatkozva. Még ha nem is akkora a katasztrófa, mint korábban, még mindig katasztrófáról beszélünk. Hogy tisztázzuk a helyzetet, én meg szeretném kérdezni a számvevőszéket most, akik ugye az ellenőrzést végezték, hogy tisztázzák számunkra, hogy hogy kell érteni ezt a jelenlegi helyzetet mindenki a számokat szeretné tudni, de a számokat tudjuk, és a számok alapján is többféle értelmezés lehetséges. Ugye a parlament 35% hiba arányról beszél, ez így nem állja meg a helyét. Most a kvótából én azt látom, hogy 36%-ot érint hiba. Egy vagy két hiba. Ebből a 36%-ból csak, ezeknek csak egy része kvantifikálható hiba, tehát valójában nem 36%, hanem lehet, hogy csak 18% a projekteknek kvantifikálható hibás, és amikor az 5%-ról beszélünk, meg a 3%-ról, akkor itt sem világos a különbségtétel. Nem 0,3-0,5-ről beszélünk, hanem 11,5-ről 5-ről 3%-ra csökkent állítólag a hiba arány. 11-ről. Hogy lehet az, hogy 11-ről 3-ra csökkent a hiba arány, más meg azt mondja, hogy ö, ezeknek a változtatásoknak nincs is statisztikai hatása. 11-ről 3-ra csökkent tehát a hiba arány, vagy maga a 11 volt rosszul számítva. Mi történt itt? Hogy lehet ekkora változás? lehet azt mondani esetleg, hogy majd azt mondják, hogy egy év múlva kiderül. Na de mi, hogy számítják ezt? Nem értem, mi folyik itt? Ide jöttem, azt hittem, hogy jó dolgok történnek, és most mindenhonnan azt érzékelem, hogy valami baj van mégis. A második megjegyzésem. A kvótákról hogyan dönt a számvevőszék? Hogy mikor melyik régiót, országot választják ki, véletlen generátorral működnek, vagy van valamilyen speciális kijelölő módszerük a kvóták ellenőrzése során. Hogy kell definiálni a kvótákat? Vagy politikai döntések alapján vizsgálódnak? Lehet, hogy a bizottságot kéne megkérdeznünk? Mert jövőre, ha valaki azt mondja, hogy ötre emelkedett megint ez az arány, akkor lehet, hogy ez a kvóták számítási módja miatt van így. És nem látjuk a háttérben működő számításokat. Valami nincs rendjén a közbeszerzésekkel. Mi folyik itt, kérdezem a számfőszéktől. Az európai szabályokkal van baj, vagy a tagállama követnek el hibákat, vagy minden jó, csak rosszul számoljuk a hiba arányt mindenki hibázhat. Ugyanúgy értelmezi a számvevőszék a hibát, mint a bizottság. Mert ahogy itt hallgatom az egyes felszólásokat, az a benyomásom, hogy önöknek különböző információk és különböző koncepciók vannak a közbeszerzésről. Az utolsó kérdésem pedig a bizottsághoz szól, lehet, hogy ezt ma nem kell megválaszolni. Egy néppárti képviselővel beszéltem az ülés előtt a pénzek behajtásáról, és itt nem 700 milliót hajtottak vissza, hanem sokkal keves, ma sokkal többet. Az első kérdésem megint azra vonatkozik, hogy most akkor hogy kell érteni ezeket a számokat, amiket a szemvőszék elénk tárt, és megint, hogy hogy kell a kvótákat érteni, és mi folyik itt a közbeszerzések kapcsán. Thank you for the Köszönöm a lehetőséget, hogy magyarázatot adjak. Már az előző megjegyzések után is szerettem volna ezt elmondani. Az ellenőrzési eredmény azon alapult, hogy a mintát hogyan vettük, ugye ez volt a kérdés. A számvevőszék csak kifizetésekre vonatkozóan olyan kifizetésből tud mintát venni, amely eh, be lett jelentve, és ahol a bizottság a visszafizetésről gondoskodott, kohézis alap esetében nincs ilyen kockázat. Tehát nem tudjuk befolyásolni azt, hogy hány operatív programot jelentettek be, mennyi volt a teljes mennyiség, mondjuk 10 vagy 20 vagy 30 milliárd, ezt abszolút nem tudjuk ellenőrzés alatt tartani. A, mi is, tesz, mit is teszünk mi? Minden egyes ki adott errót vizsgálunk, és 180 tranzakciót mintavételszerűen, véletlenszerűen kiválasztunk. Ez egy általános minta, tehát először kiválasztunk néhány operatív programot, és ezt követően választjuk az ezekhez tartozó projekteket. Tehát a mi mintavételi módszerünk 12% volt három évvel ezelőtt, 11 két éve, aztán 11% megint tavaly, és aztán 3%, tehát ezek a számok igazából nehezen összehasonlíthatók összehasonlíthatók ugyanakkor, de senkivel nem konszultálunk az, arra vonatkozóan, hogy a mintát hogyan veszük, ez abszolút véletlenszerű. De csak olyan, tehát az adott évre vonatkozó kifizetésekre vonatkozhat. Hogyha alacsony volt a kifizetési szint, akkor természetesen a teljes kifizetés kevésbé képviseli a teljes időszakot, kevésbé reprezentatív. Tehát az idei év eredményei alapján nem tudjuk, ahogy egy bevezetőben is mondtam, előre megmondani, hogy jövőre milyen eredményeket fogunk találni. Hiszen egyértelmű, hogy ha az operatív program kevesebb pénzt használ fel a bizottság részéről, akkor az egyes nyilatkozatok ellenőrzésére is más a ráfordítható idő. És ezért nem tudjuk pontosan megmondani, hogy az eredmények hogyan születtek. Ugyanakkor minden esetre hangsúlyoznám, hogy véletlenszerű a mintavétel, ez így volt a múltban, és a jövőben is így lesz. A szerződés egyébként kötelez minket arra, hogy a teljes eredményt vegyük a bizottság minőség, minőségi jelentése alapján. Tehát ebben az értelemben végül is teljesen mindegy, hogy melyik tagállamot ellenőrizzük és mindig véletlenszerű a mintavétel részünkről, ezt még egyszer szerettem volna hangsúlyozni. Közbeszerzés, hogy másképp értelmezzük el mi ezt, mint a bizottság. Azok a hibák, amelyeket találtunk, és meghatároztunk, ezeknek az esetében egyetértünk a bizottsággal, amikor konkrétan megnézzük a tényeket, akkor végül is a hiba tekintetében egyetértünk. De hogy ezt követően mi történik, az a kérdés. Ha a hiba nem komoly, vagy információk hiánya miatt nem, mennyiségek nem meghatározható, akkor a számvevőszék nem határozza meg ennek a mennyiségét, úgyhogy nem határozza meg a hiba arányt. Ha komoly a hiba, akkor meghatározzuk százszerzalékosan ennek a mennyiségét, és a bizottság esetében viszont a mennyiségi meghatározási rendszer más, hiszen ők próbálják kezelni ezt a kiadást. A bizot, amikor mi azt mondjuk, hogy a hiba komoly, például közbeszerzés esetében is száz százalékban nem befogadható az az eset. A bizottság ugyanakkor azt mondja, hogy korrekt eljárás történt volna, valamennyiben belekerült volna ez, és nem lett volna száz százalékkal olcsóbb, és itt van egy eltérés, mondjuk 5 vagy 10 százalékos, és ezért a visszafizetési szint más tehát másféleképpen értékeli mindezt a bizottság, hiszen a mi digitális megközelítést követtünk arra vonatkozóan számvőszékként, hogy mennyiségileg meghatározható-e a hiba vagy sem. A bizottság másképp jár el. Elnök, köszönöm szépen. Biztos urak. Én is megerősíthetem azt, amit Kellenajt asszony mondott, hogy valóban másképpen értelmezzük a hibákat, a közbeszerzések során a számvevőszék valóban digitális szemléletű, tehát igen, nemre hegyezi ki a kérdést, mi pedig árnyalási szintekben gondolkodunk, és korrektúrákban 2, 5, 10, 25 és 100 százalékos minősítésű nálunk egy projekt hiba aránya, és ez alapján döntjük el, hogy milyen korrektúra mechanizmusra van szükség. És ez vezet a különböző értékekhez a számításban. Mégis úgy gondolom, hogy a közbeszerzések kérdése továbbra is foglalkoztathat minket, mert a hibák 80%-a erre vezethető vissza, és a kohéziós pilot, politikának itt tulajdonképpen pionír szerepe van, hogy próbára teszi a jelenlegi szabályozási keretet, és rámutat a koncepcionális hibákra. Ez mind így van valóban. És az eredmények alapján valós mm, problémákra is fény derül. Banyé kolléga és én munkacsoportot hoztunk egyébként létre pont a e probléma kivizsgálására és a lépési lehetőségek megvizsgálására. Örülnék, hogyha ebben a témában a számvevőszékkel strukturált együttműködést kezdhetnénk, hogy önöktől is ajánlásokat, ötleteket kapjunk arra, hogy a számomra is belátható legitim követeléseknek hogyan tehetünk eleget, hiszen közös az érdekünk, az az érdekünk, hogy úgy alakítsuk a dolgokat, hogy a, a közbeszerzések korrekt túrájának a lehetősége fennmaradjon, ez a belső piac egyik alapfeltétele, ugyanakkor belássuk azt, hogy hol túl sok már, és túl bonyolult a rendszer, és hol vezet esetleg rossz interpretációhoz a saját eljárásbeli különbségünk. Ami a visszafizetéseket illeti, még egyszer, a 7,7 milliárdból 94-től 2006-ig bezárólag már 6,3 milliárddal eh, ugye elszámoltatuk a tagállamokat, és a különbség pedig a még lezáratlan időszakra vonatkozik, a 2000-től 2006-ig terjedő időszakra, amelynek a vizsgálata még nem zárult le véglegesen. A végleges lezárás után, a tárgyalások után a tagállamokkal ez is pontosan számosítható lesz, és eh, a tagállamoktól behajtjuk az összeget. Fjellner kollég. Köszönöm szépen, elnök úr. A 28-as kérdést én tettem fel a regionális alapokkal kapcsolatban, illetve a hibákkal kapcsolatban, amelyekre fény derült, illetve a felfüggesztett kifizetésekkel kapcsolatban. Az ön válasza azt mutatja, hogy mindez nagyon bonyolult, a táblázat is bonyolult volt, és nem könnyű ezt átlátni. De mindegy, hogy az ember hogy olvassa a táblázat adatait, reagálni kell arra, hogy itt rengeteg pénzről van szó. És az összegek, amelyeket a korrektúráknál megadnak, 2,7 milliárd, illetve amelyeket megvalósítottak, kifizettek 1 milliárd euró, ez, ez rengeteg pénzt jelent. Éppen ezért jogunk van ahhoz, hogy erre a témára jelentősen összpontosítsunk. A 2,7 milliárd összegnyi korrektúra esetében, hogyha jól értettem, akkor ebben a tagállamokkal sikerült megállapodni. Sikerült megállapodni velük abban, hogy melyek azok az adatok, amelyeket ők elfogadnak, mert hogy előtte van még egy olyan szám, amelyet a bizottság fontosnak tart, és amelyről azt gondolna, hogy erről vitázni kell. Jó lenne áttekintést kapni arról, hogy ezek a számok hogy alakultak, majd hogy alakulnak a tagországokkal folytatott megbeszélések után, hol lesznek kérdőjelek, illetve milyen az út addig, amíg az ember megállapodik egy adott számban. Például a 2,7 milliárdban, hogy itt korrektúrára van szükség. Szeretnénk a nagyságrendekről tájékoztatást kapni. Tehát a bizottság felhívja a figyelmet egy adott számra, és ezek után a tagországokkal megállapodik egy számban. 2010 esetében, hogyha jól értettem, akkor 43 felfüggesztett kifizetésről esett szó. Itt még szeretnék pontosítást, hogy itt mi is történik pontosan, nem tértek ki részletesen ezekre a folyamatokra. El tudnák -e részletesebben magyarázni azt, hogy hogy zajlik egy ilyen folyamat? És itt milyen alapelvek mentén dolgoznak? Írásban is feltettem ezt a kérdést, szeretném megtudni azt, hogy milyen alapelvek vezérlik önöket, amikor a kifizetések felfüggesztését elindítják. Hogyha jól értettem, itt a technikai és a politikai folyamat között vannak különbségek, de minden bizonyal meg kell állapodni valamiféle alapelvekben, hogy mi is történjék, ha ez és ez áll fenn. Ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha részletesebben tudósítanának bennünket az alapelvekről. A 29-es kérdést is én tettem fel a nemzeti nyilatkozatokkal kapcsolatban. Ön joggal mondta azt, hogy a tagországokat nem lehet arra kényszeríteni, hogy ilyen nyilatkozatokat készítsenek. Hat évvel ezelőtt, amikor új voltam a parlamentben, nem voltak olyan tagországok egyáltalán, akik ilyen nyilatkozatokat szerettek volna készíteni. Úgy tűnik, hogy most már van hat ilyen, tehát változás történik a tagországoknál is ha, még ha nem is lehet kényszeríteni a országokat erre, kell, hogy létezzen valamiféle stratégia, amelyel jobban rá tudják őket erre bírni. Milyen stratégiával rendelkezik a bizottság, hogyan szeretné a tagországokat meggyőzni arról, hogy vállalják a felelősségeiket. Jó lenne, hogyha legközelebb alkalommal már nem halt, hanem még több tagország készítene ilyen nyilatkozatot. Köszönöm. Először szeretnék néhány információt mondani a mintavételrel kapcsolatban. 2009-ben kettőharmada az eseteknek az adott időszakra vonatkozik, és egyharmada a 2000 és 2006 közötti időszakra, tehát a korábbi időszakra. Tehát az egyes pénzügyi szakaszokhoz rendeltük ezt hozzá ami a korrektúrákat illeti. A korrektúra, az akció, tervek és az új szabályozások eredményeképpen születtek meg. Tehát először rendelkeztünk a mm, felfüggesztés eszközével. A felfüggesztés, a kifizetések felfüggesztése egy olyan eszköz, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az autorizált menedzser, úgymond a főigazgató, egy-két eset kapcsán a kételyeket megfogalmazza, tehát nem létezik a csekély összeg és jelentős összeg, Mindegy, hogy egy euróról van szó, vagy 200 millióról, mindenképpen hibáról van szó, tehát itt nem teszünk különbséget a hibák között. De azt, hogy hogyan értékeljük a következő lépéseket, itt a főigazgató urat fogom megkérni arra, hogy egy-két példa kapcsán ezt illusztrálja. Nem arról van szó, hogy itt politikai nyomásnak adjuk be a derekunkat, hanem felmerül egy helyzet, a számövőszék és köztünk, a mi audit hatóságunk és a tagországi hatóság között, valami ellenőrzésre kerül, találnak valamit, a tagország azt mondja, hogy ez nem így van, ebben az esetben elkezdődik a vita, és nem ritkán be is tudják bizonyítani azt, hogy nem olyan veszélyes a hiba, illetve máshogy néz ki a kép a részletesebb információk alapján. Itt a személyes megbeszéléseket alkalmazzuk, hiszen a anyagok, a dokumentumok cseréje nem biztos, hogy megoldást hoz. Tehát személyesen kell egymással beszélni, és akkor így sikerülhet néhány problémát megoldani. És ebből derül ki az, hogy milyen mértékű korrektúrára van szükség. Szisztematikus hibákról beszélünk, tehát egy általányt kell használni, amely a tárgyalások végén kristályosodok ki. Hát nem úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha Nem um, bazárról van szó, vagy alkudozási lehetőségről, de most ezek nem menek vele a részleteibe, hogy hogyan alakítjuk ki ezt a számot. Mérlegeljük az érveket, az ellenérveket, A tagország bizonyos esetekben elfogadja a véleményünket, bizonyos esetekben nem, ebben az esetben a bírósághoz kerül az ügy, nagyon jó néha az, hogyha egy független harmadik fél dönt, és ismeri mind a két fél nézeteit. Én támogatom a bíróságon kívüli megoldásokat is, és a főigazgatórat megkérem arra, hogy egy-két példa kapcsán mutassa be azt, hogy egy ilyen folyamat hogyan zajlik. Az új eszköz hatékonyságát hogyan is tudjuk megítélni. Ebben az évben 43 esetben került sor a felfüggesztésre, a főigazgató úr olyan esetekben, amikor nem értett eh, egyet eh, egy adott helyzettel, kérte a felfüggesztést, és hogyha hat hónapon belül nem sikerült eh, megállapodni, illetve sikerül megállapodni, akkor mehetnek tovább a kifizetések. Amennyiben nem sikerül hat hónapon belül megállapodni, akkor a logikus következmény az, hogy a kifizetések teljes mértékű megszüntetését egy kérvényben kell megfogalmazni. Eddig nem kellett ezt az eszközt bevetnünk, Három hónap a felfüggesztési idő, hat hónapig lehet maximálisan felfüggeszteni az összegeket, tehát 43 esetben történt ez, és 16 esetben történt az ideglenes felfüggesztés. Tehát az új intézkedés, amelyel a bizottság rendelkezik, minden bizonyal itt-ott hozzájárult ahhoz, hogy megváltozzék a hozzáállás, illetve sikerült javítani a helyszínen az ellenőrzések minőségét. Three sources on which I... Három forrásra hagyatkozhatom, hogyha döntést kell hoznom a kifizetések megszüntetéséről. Először van egy napi-napi kapcsolatom kollégákkal, a régiókkal. Nagyon sok kollégám jár a régiókban szerteszét, és napi szinten tájékoztatnak arról, hogy mi zajlik. Aztán van egy saját audit csapatunk, amelyet kiküldhetek a régióba, és konkrét vizsgálatot kezdeményezhetek. Általában ezek a delegációk mindkét régiót meglátogatják, amelyeknek együttműködésében gond van, és külső forrásokra is hagyatkozhatok, mint például a számvevőszék, a nemzeti számvevőszékek, az ő jelentéseik és konkrét levelek, amelyeket kapunk. Ezek, ezen információk alapján ezeket össze kell vetnem előbb, ö, tudok dönteni. Nemrégiben például egy levél ö, valós helyzetet tárt föl, és ilyen esetekben az audit csap csapatot is megkérdezem, hogy korábbi vizsgálódásaik során mit láttak, és az audit misszió után egy előzetes jelentést kérek a hibák feltárásáról, és standardizált eljárás során, ha ez alapján továbbra is gond mutatkozik, akkor összehívom az érintett feleket, elemezzük a helyzetet, és először még a bizottságon belül döntünk arról, hogy itt a megbízhatósággal baj van-e. Ha úgy döntünk, hogy igen, akkor menedzsment eljárásban felfüggesztjük a kifizetést, ez, erről a tagállamot tájékoztatjuk és magyarázatot kérünk. Ez általában cselekvési tervben ö, nyilvánul meg a, a tagállam válasza, és általában néhány hónap után újra tudjuk indítani a kifizetéseket. A 43-ból ugye, ahogy a biztos úr elmondta, 25-30 esetben most éppen ez a helyzet. Ha nem tudunk megegyezni a tagállammal a hibák feltárása tekintetében, akkor egy nagyon formalizált, megint csak automatikus eljárásunk van, ahol formálisan a szakembereink és a tagállam szakemberei összeülnek, és nagyon nyílt hangvételű vitát folytatnak egymással, hogy úgy fogalmazzak, és ezután, az egyeztetés után dől el, hogy korrekció alkalmazható-e, fel kell -e függeszteni, a kifizetéseket, vagy pedig politikai döntésre van szükség a bizottság szintjén a kifizetések teljes felfüggesztésére. Eddig a legtöbb esetben az új rendszer megmutatta, hogy az egyeztetések eredményre vezetnek, és elég gyorsan el lehet érni a tagállamoknál eredményt. Jó eszköz ez a kifizetés felfüggesztés, mert erős stimuláló hatása van a tagállamokra, és ők is érdekelté válnak a hibák gyors orvoslásában. Én magam is szeretnék kérdést intézni a a biztos urakhoz, konkrétan Hán biztos úrhoz. Nagy figyelemmel olvastam az ő válaszait, és csatlakoznék a mai vitához is, szeretném elmondani, hogy különösen Olaszország esetében, de azt hiszem talán más országokra is igaz ez, a legsúlyosabb szabálytalanságok között szerepelnek a közbeszerzések. Szeretném megkérni a bizottságot, nem azért, mert a Financial Times ezt megjelent, hanem azért, mert sajnos régóta ismerjük ezeket a helyzeteket, hogy ne becsülje alul Ön beszélt betegekről. Kerüljük el azt, hogy a betegek betegsége tovább még romoljon. Konkrétan a mafia, mafiával kapcsolatos problémák közbeszerzéshez kapcsolódnak. Aztán egy másik kérdés, amit már más is említett előttem, hogy Abruzzo témájával is foglalkoznunk kell. Mindennyian tudjuk, hogy körülbelül 500 millió eurót szolidaritási alapból fizettek ki. Már bírói vizsgálat is indult Olaszországban, amely bebizonyította, hogy nagyon súlyos törvénytelenségek történtek a föl, földrengés utáni helyreállítás során. Az olasz mafiellenes főügyész is egy nemrégiben tett olaszországi látogatásunk során egyetemen hangsúlyozta, hogy a szervezetbűnözés már be, már régóta be ö, jutott az európai kifizetések kezelése szintjére. Meghallgattuk egyébként azt a tanulmányozó csoportot is, amelyet Barnier biztos úrral együtt sikerült felállítanunk és meghallgatnunk. Én is úgy gondolom, hogy meg kellene erősíteni az előzetes meg ellenőrzési eszközöket, meg kéne erősíteni az Olafot, ugye Szemet biztos úr is közben megérkezett, ezért ő hozzá is szólnék, hogy szorosabban kell együttműködni a tagállamokkal, illetve a számvevőszék, valamint a bírósági hatóságok szintjén is az ellenőrző hatáságok részét részéről jobban oda kell figyelni, hogy ez a szervezett bűnözés beférkőzése esetleg kiterjedhessen más országokra vonatkozóan is. Ugye európai kohéziót ez nagy mértékben sértené. Ich, így äh, stimme vollkommen. Teljes mértékben egyetértek önnel. és a saját tapasztalatait kérem, hogy bocsássa rendelkezésre a preventív ellenőrzési lehetőségekről, hiszen amennyire átlátjuk a helyzetet egyenlőre, a rendszerek működnek, Ha mégis azonban van lehetőség arra, hogy valaki megkerülje ezeket a rendszereket, akkor azon kell elgondolkodni, hogy hogyan lehet a rendszereket jobban felvértezni a csalások ellen. Éppen ezért az önök tapasztalata rendkívül fontos a számunkra. Engem rendkívül érdekel a minőségjavítása, hiszen nem lehet az a megoldás, hogy visszavonulunk. És másoknak adjuk át a játékteret. A megoldást abban kell keresni, hogy a saját területünket teljes mértékben korrekt módon kezeljük, és ezzel a régiókat támogatjuk, hiszen mindez célja a regionális politikának. Gondoskodni kell arról, hogy az eszközeink megfelelőek és pontosak, és amennyiben lehetőség eh, van erre, úgy ex ante módon is meg kell próbálni kizárni a csalásokat. Az önök tapasztalatára szívesen támaszkodunk. Köszönöm. Elnök úr, szeretném támogatni önt avval kapcsolatban, hogy meg kell erősíteni az Olafot, és sajnálom, hogy a a belga elnökség bizonyos kezdeményezései a tanácsnál megbuktak. Egyébként az Olafról majd még fogunk beszélni. Négy megjegyzésem lenne a mai vitához. Először is köszönetet szeretnék mondani Kalulaid asszonynak és a biztos uraknak is, mert részletes tájékoztatást kaptunk részükről. Szeretném hangsúlyozni azt az aggályt, hogy amikor a mintavét és a megbízhatósági szintet vizsgáljuk, ugye a a 180-as szám, illetve a teljes kifizetési szám kohéziós témában azt szeretném, hogy biztosítsanak minket arról, hogy a mintavétel mennyiség az megfelel a nemzetközi ellenőrzési elvárásoknak. Kohézió. Emlékszem, hogy az Európai Bizottság azt javasolta, hogy legyen egy ilyen hat hónapos mini DASZ, mini megfelelőségi nyilatkozat. A tehát, hogy ne éves szintű megfelelési nyilatkozatok legyenek csak. A mi bizottságunk szintjén mi viszont szeretnénk egy maxidaszt, vagyis a teljes pénzügyi tervezési időszakra vonatkozóan egy megfelelőségi nyilatkozatot. Ez nagyon érdekes lehetne, hiszen 2000-2006-os ez az időszak, és az utolsó kifizetések 2009-re érvényesek, tehát tudnának-e adni nekünk egy ilyen maxidászt, egy teljes megfelelőségi nyilatkozatot több éves szintre a hiba arány tekintetében, illetve hogy mondjuk a hibák milyen veszteséget okoztak erre vonatkozóan. És még egy megjegyzésem lenne, sőt, még két megjegyzésem lenne, delokalizáció kérdése. Végighallgatom a lengyel problémát, tehát ez a cég az Egyesült Királyságból áthelyezte a gyártóbázisát Lengyelországba. Ez azt mutatja, hogy nagyon oda kell figyelnünk, nem szabad a népszerűtlenségünket finanszírozni. Azt is bizonyítja, hogy mutatja ez, hogy az osztott kezelés milyen problémákat okozhat. Én úgy gondolom, hogy jó hiszeműen járt fogadtak el a lengyel hatóságok. Ugyanakkor van egy bizonyos európai szintű aspektus is, ezért nagyon oda kell figyelnünk arra, amikor az osztott felelősség vagy az osztott igazgatásról van szó. Hán eh, biztos úr azt mondta, amikor kormányváltásra kerül sor, akkor néha maguk a funkcionáriusok is eh, változnak, azok, akik foglalkoznak a nemzeti szinten az ellenőrzéssel, azoknak a személye is változik. A irányítási és ellenőrzési hatóságok szintjén Mindez azt jelenti, hogy az igazgatósági, kezelési és az ellenőrzési hatóságok nem függetlenek, ez viszont érinti az osztott felelősség minőségét is. Elnök, köszönöm. Nagyon-nagyon késő van, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy a számvőszék képviselője és a biztosok is egy-egy néhány percben foglalják össze a mai vitát és reagáljanak a legutoljára elhangzottakra. Uh, Köszönöm. Röviden reagálnék Aldi úr hozzászólására. A módszereket a szemvőszéknél rendszeresen ellenőrizzük, és a tavalyi is nemzetközi szakértők ellenőrizték és elfogadták, úgyhogy mi ellenőrzési standardokat követünk, és ezt a kollégák is ellenőrizték, vagy aztán a teljes pénzügyi időszakra vonatkozó dasz kapcsolatban egy kibővített mintáról döntöttünk az EDF tekintetében jövő évre, 2011-re két külön fejezetet fogunk tekinteni. A pénzügyi terv tekintetében, vagy a költségvetés tekintetében Ugye volt egy phased out, és volt egy újrainduló időszak a kifizetés szempontjából, ugye új időszakra átnyúló kifizetések is meg fognak kezdődni. Úgyhogy egyébként ez egy nagyon drága módszer, amit követünk. A számvevőszék gondolkozik azon, hogy hogyan lehetne jobban a DASZ ellenőrzést lefolytatni, de ez egy nagyon-nagyon technikai szintű megközelítés, esetleg két oldalon majd erről tudom ön tájékoztatni. Még egy megjegyzésem lenne, nagyon örültem annak, hogy az előadó, a jelentést tevő a a számvevőszéki jelentés, illetve a bizottsági éves jelentésről együtt beszélt, ezeket együtt elemezte. Ez az első olyan év, amikor ezt ilyen aspektusból hallottam elemezni. A biztos egy, bizottság egyébként sokkal nehezebb és technikai jellegű kérdéseket kapott, de úgy gondolom, hogy a helyzet magaslatán állt. Köszönöm. Um, ich kann das uh Alá szeretném húzni, még egyszer elmondani, hogy mindannyiunk érdeke az, hogy a Maxides, vagy, vagy akárhogy is nevezük ezt ügyében, az egész időszakra vonatkozóan is létrehozható lenne egy referencia projekt. Ha a metodológiában megegyezünk, hogy ezt egy harmadik fél végezzel vagy sem, akkor biztos hasznos lenne ez, ha a számvevőszék elfogadja annak az eredményeit. Én ennek örülnék a legjobban, mert akkor a minőség, a megbízhatóság külső szem által vizsgáltatna meg, és mm, objektív lenne. Ami az információs rendszerek menedzsmentjét illeti, úgy gondolom, hogy több intézkedést hoztunk, ez az éves jelentésben is van, hogy a DAST hogy próbáljuk javítani, és ezek az intézkedések végül is a következő időszakra vonatkozóan már azt fogják generálni, hogy egyes tagállamok önként csatlakoznak majd az új rendszerhez, és a nemzeti nyilatkozatokat maguktól is beadják majd, mert rájönnek, hogy a saját rendszerük stabilitása, megbízhatósága szempontjából is szükséges a tiszta látásmód. Tehát szerintem ez ezzel nem lesz baj, a mi stratégiai megközelítésünk megfelel ö, szépen lassan a nemzeti érdekeknek is, és az információs anyagok ö, kölcsönös ö, ismerete hozzáadott értéket generál mindkét fél számára. Tehát szerintem jó úton indultunk el, jövőre Remélem, hogy a számok is majd igazolják ezt. Egyébként pedig köszönöm a sok érdekes, izgalmas kérdést és vitát. Grazie a lei, commissario Andor. Köszönöm, Andor biztos úr. Eh. Köszönöm szépen. Elnök úr, ha szükséges, akkor valószínűleg eh, érdemes lenne még a rövőben vitatkozni a véletlenszerűség kérdéséről, de Összességében úgy látom, hogy elismerik tevékenységünket, és hogy lesz ennek hatása, az majd kiderül, de mindenképpen látható, hogy javul a kép, és az adatok mögött biztos önök is észrevették, hogy a bizottság fókuszált erőfeszítéseket tesz, és az európai intézmények most nagyobb tudatossággal, de a nemzetiek is állnak a kérdéshez, és valóban hatékonynak bizonyult a kifizetések megszüntetése, felfüggesztése, mint új eszköz. Hiszen a pénzektől való elesés veszélye konkrét fenyegetés. Persze ez csak a végső eszköz kell, hogy legyen a kezünkben. Sok egyeztetés kell, hogy megelőzze ezt. A megfelelő eszközöket arányosan kell bevetni, arányos módon kell reagálnunk a hibák méretétől, súlyosságától függően. Úgy gondoljuk, hogy nem csak az éves képet javítja ez az új eszköztár, hanem általában véve a menedzsment kapacitásunkat ellenőrző kapacitásait a nemzeti hatóságoknak, és végső soron egy fenntartható javulás fog majd bekövetkezni európai szinten is. Ahogy Johannes is, én is számítok az önök folyamatos támogatására, és kész vagyok a párbeszéd. Köszönöm, köszönöm szépen. Nagyon hasznos volt a vita, és röviden még átadnám a szót csak Csassimakakis képviselőnek, hogy mint előadó összefoglalja a vitát. És mindenkinek köszönet. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, nagyon jól felkészültek voltak, és eh, Semet a biztos urat is szeretném köszönteni. Ő felelős a jogszerűségért a maga részéről. Beszéltünk a mintavételről. Kyle White asszony a szembevőszék módszerét egyértelműen bemutatta, és én ezt pozitív jelként értelmezem Pozitívnak értekelem azt, hogy 2009-ben nem történt meg az összes kifizetés, és mindezt jó iránynak tartom. Azt gondolom, hogy jó úton járunk. Van egy ázsiai szólás, szerint az út maga a cél. Én azt gondolom, hogy ebben a speciális évben nem lehet pusztán az út maga a cél. A rendszerváltást kell célként deklarálni. Ön elmondta azt, hogy készít majd az egyszerűsítésre javaslatokat 2011-ben, ezeket várjuk. De ami a mentesítési eljárást illeti, már február-márciusig meg kell, hogy kapjuk az önök javaslatait, és ezeket várjuk is. Hán úr is elmondta azt, hogy hogy egy terve nemzeti, az akció, készül egy akcióterv a nemzeti nyilatkozatok ösztönzésére. Itt látni akarjuk, eh, hogy ez tényleg így történik. Két eh, tagország már készített nemzeti nyilatkozatot, két további nagyon jó úton jár, 27 eh, igazgatási nyilatkozatot szeretnénk. Nincs sok időnk, de most kell nyomást gyakorolnunk a tagországokra. És az ön nyitottságát nagyon jónak találom, ami az automatizmusokat illeti. Ön elmondta egyértelműen, hogy nincsenek automatizmusok, ami a e, felfüggesztéseket és a beszüntetéseket illeti. Válaszában is e, világosan elmondta azt, hogy erre nincs lehetőség, és a tagországok részéről nincsen elegendő adat. Én ezt kitűnőnek tartom, köszönöm szépen a nyílt hozzáállást, de azt gondolom, hogy továbbra is nyomást kell gyakorolnunk. Keveset beszéltünk a korrektúra mechanizmusokról, hogy hogyan tudjuk ezeket a pénzeket visszaszerezni Ön még nem számolt be arról, hogy mit tudunk még javítani, hogyan tudunk ezen javítani, illetve a hatékonyságot hogyan tudjuk javítani a korrektúra mechanizmusoknál. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, tisztelt biztos urak, ennek kell a munka céljának lennie. Hatékonyságra van szükség, hatékony politikákra, hatékony eszközökre, a politikák megvalósításához, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy jó úton járunk és mint említettem, a rendszerváltásra van szükség. Nekünk is jó javaslatokat kell megfogalmaznunk, fel tudjuk használni az önök gondolatait is, Gressle asszony a Költségvetési Bizottság tagja is, illetve más képviselők is, és ott a tárgyalásokon ezeket az értékes gondolatokat fel fogják majd használni. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek, és szeretném üdvözölni a, két, a bizottság két új képviselőt, akik megérkeztek következő napi rendi pont. A DASZ 2009-es eredmények és kilátások, és eh, Kajlaid eh, képvis... Kajlaidnak eh, szemőszék képviselőjének adjuk meg a szót, Kajlaid asszonynak. Ked Köszönöm, elnök úr. Az egyes fejezetnek egy részletesebb elemzését szeretnénk adni, ami a számövőszék megbízhatósági jelentésé mögött áll. A legfontosabb kulcs üzenetek Kádár elnök részéről a elszámolások megbízhatása tekintetében a megállapítottuk azt, hogy a pénzügyi helyzetről megfelelő képet adtak az intézmények, illetve a folyamatos kifizetések tekintetében is ez igaz. Egyes fejezet a tranzakciók megbízhatósága tekintetében szeretnék beszélni a hibákról. 1400 operációról van szó. 690 hibáról volt szó, de ennek csak egy alacsony aránya volt az, ami meg, mennyiségleg meghatározható. A teljes hiba szám egészen hasonlít a számvőszék 2008-as évi jelentésében szereplőhöz, bár az idei év hibáinak a hatása más, és ez szerepel az egyes tartományok tekintetében is ott is igaz, illetve kapcsolódik a kettes táblázatban beadott ellenőrzési és audit rendszer információkhoz is. Ez a második kulcsfontosságú üzenete az éves jelentésnek, vagyis az, hogy még mindig hatnak a hibák az, éves, az általános éves jelentésre hogy hogyan oszlik meg a mennyiség meghatározható és nem meghatározható hibák között, ez is stabilnak látszik. A súlyos mennyiségek meghatározható hiba arány az 200 de ez növekedés mutatott. Tehát fél, illetve egy százalékos a növekedés. Ez azt jelenti, hogy bár a mennyiségek meghatározható hibák aránya ugyanolyan marad, a, ennek a pénzügyi hatása 2009-ben alacsonyabb, mint amilyen 2008-ban volt. Azt is érdemes megnézni, hogy milyen fajtajúak a leggyakoribb hibák. Mezőgazdaság, természet és erőforrások és kutatás. A pontosság volt a leggyakoribb gyakoribb hiba vagy a kezdeményezett, vagy egy későbbi információforrásból származtak ezek a hibák. A kohéziós témák esetében a közbeszerzési szabályok be nem tartása volt a leggyakoribb hiba. Szeretném emlékeztetni önöknek a Kádéra elnök a harmadik legfontosabb üzenetére. A legvalószínűbb hiba a kohéziós alapok tekintetében alacsonyabb volt jelentősen, mint korábbi időszakokban és ugyanakkor relatív alacsony szinten növekedett a mezőgazdasági és a természetes erőforrások tekintetében is ez. Ezért a teljes költségvetésre vonatkozóan a hiba beslés nem csak alacsonyabb 2009-ben, mint 2008-ban volt, hanem 2 és 5 százalék között van, és ez először fordult elő, hogy így, ilyen szintre csökkent. A számvevőszék több alkalommal foglalkozott legfontosabb témákkal, és ez konkrétan érvényes az első fejezetre vonatkozó éves jelentési részre is. A pénzügyi korrekciók, illetve a visszafizetések eltérnek jelentősen. A szabálytalan kifizetések egyedi kedvezményezettek esetében, akik nem helyes módon, inkorrekt módon kaptak pénzt, itt van egy korrekciós mechanizmus, amivel ezt ki lehet javítani. A irányítási rendszer gyenge pontjaival is foglalkoztunk. A tagállamok, illetve harmadik országok esetére érvényes mindez. A pénzügyi következtet a pénzügyi következményeket általában az adófizetőket terhelik, és nem pedig a kedvezményezett a számvevőszék éveken keresztül arra koncentrált, hogy a bizottság a korrekciós mechanizmusokat hogyan alkalmazza, és rendszeresen megállapítottuk azt, hogy a, a bizottság a saját tevékenységi körében helyesen jár el. Ugyanakkor a tagállamok által a bizottságnak beadott adatok nem teljes mértékben felelnek még mindig meg az elvárásoknak, és nem mindig pontosak. 2009-ben a konszolidált elszámolások tekintetében a bizottság részletesebb információt adott a visszafizetésekre és pénzügyi korrekciókra a korábbiakhoz képest. 2009-ben a megerősített összegek 90%-a és a végrehajtott összegeknek 80%-a volt kapcsolatos pénzügyi korrekciókkal. Tehát ha a visszafizetések, tagállami visszafizetések szintjén a pontatlanságok fennállnak, és a bizottság specifikus években meghatározza a hibákat, akkor ez bizonyítja, hogy a több éves felülvizsgálat és ellenőrzési rendszer, illetve a bizottság kockázatkezelési rendszer megfelelően működik. És térjünk rá most a számvőszék negyedik legfontosabb üzenetére. A visszafizetési és pénzügyi korrekciós információk nem teljesek és nem pontosak, amelyeket mi kapunk. Elnök úr, engedje meg, hogy azzal zárjam a szavaimat, hogy a jövőben gondolkodunk. Az érdeket felek részéről többféle további információra lesz majd szükségünk az éves jelentéshez. Természetesen professzionális ellenőrzési módszereket fogunk követni, a megközelítésünket is változtatni fogjuk. Idén a számvevőszék első alkalommal általános következtetéseket tett közzé, ahogy ezt egyébként az önök bizottsága is kérte. A következő évre vonatkozóan a számvevőszék részletesebben meg akarja vizsgálni az agrár, a természetes erőforrások és a kohéziós politikák témáját, beleértve olyan tranzakciókat is, ahol a 2011-es DASZ tekintetében részletesebb ellenőrzést fogunk végezni. Köszönöm a figyelmet, elnök, köszönöm szépen. Átadom a szót semet a biztos úrnak, tessék. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Kalilaid asszony, jelentéstevő képviselő, köszönöm Kalilaid asszonynak ezt az átfogó értelmezését, analízisét az egyes fejezetnek a számvevőszék 2009-es jelentéséből. A bizottság üdvözli a számvevőszék értékelését, amely szerint jelentős előrépés történt az EU pénzek menedzsmentjében 2009-ben. Ez azt mutatja számunkra, hogy erőfeszítéseink eredmény szültek, különösen az szögezhető le, hogy általában véve legalábbis 95%-a esetében a kifizetéseknek a management szabályok betartattak. A hiba százalék az összkifizetésre vonatkozóan még mindig vizsgálandó téma. A bizottság elkötelezett amellett, hogy ez csökkentse különböző felügyeleti ellenőrző módszerekkel, például a shared management rendszerével, a számbevőszék is elmondta, hogy az a mezőgazdasági és kohézió területek, amelyek ugye a költségvetés legnagyobb részét teszik ki, a legnagyobb hibarányt mutatják, és itt nyilvánvalóan a közbeszerzési szabályokhoz is hozzá kell nyúlnia. Mi nézetünk szerint az intézkedések, amelyeket meghoztunk, azonban választathatnak ezekre a kihívásokra. A mezőgazdasági területen különösen abban a két országban, ahol a legsúlyosabb hiányosságokat tárták föl, most 2009-ben úgy néz ki, hogy eredményt hoznak, és ezt már az éves jelentés is tükrözi. Ami a többi tagállamot illeti, a bizottság auditálta a 2009-es rendszereket, ellenőrzési rendszereket, és ezt hatékonynak találta, ezeket hatékonynak találta, de nyilvánvaló, hogy még a szorosabb együttműködés révén a tagállamokkal tovább is lehet lépni. A clearance eljárások konformitásra is foglalkoztatott minket, és kiderült, hogy vannak olyan pénzek, amelyeket nem a compliance szabályoknak megfelelően fizettek ki, ami a kohéziót illeti. A bizottság már leszögezte saját belső ellenőrzése során, hogy a tagállamok hatósági szintjén vannak hibák. De intézkedéseket hoztunk a speciális továbbképzésekre vonatkozóan, a közbeszerzések megváltoztatásával, a programozási hatóság működésével kapcsolatban, és a két előttem szóló biztos ezeket már önöknek részletezte. A számvevőszék üdvözölte a visszafizetések a pénzügyi korrekciók területén tett lépéseinket a 2009-es kifizetések terén. Kárgyulájad asszonyjal egyetértek, hogy a tagállamok azonban még mindig nem teljesen konformok ilyen tekintetben, és azzal is egyetértek Kárgyulájad asszony értékelésében, hogy a pénzügyi korrekciók funkciók nem érték el azt a javulást az error rate, a hibarány területén, mint az várható lett volna. Ezért további intézkedésekre, a jogalapok ö, megvizsgálására és menedzsment eszközökre van szükség. A pénzügyi korrekciókat többféle ö, szinten lehet végrehajtani. A visszafizetési rendelettel a kifizetések lépcsőzetesítételével és más eszközökkel. A shared management eszköze és a költségvetés 80%-át így költjük el. Területén azonban a tagállamoknak is nagy felelőssége van. A bizottság pénzügyi korrekciókat akkor hajt végre, hogyha nem egyedi, hanem tagállami szinten rendszerszerű hibákat vesz észre. A pénzügyi korrekciók nem jelentik feltételően azt, hogy a pénzeket visszavonjuk. A kohéziós területen a jogszabályok lehetővé teszik azt, hogy csökkentsük a kifizetéseket ugyanazon operatív programon belül. Végül pedig a pénzügyi korrekció egy nehézkes, hosszadalmas eszköz, amely általában késedelmet okoz, és nem minden projekt rendelkezik több éves ellenőrzési struktúrákkal. A számvevőszék szerint egy adott évben az általunk alkalmazott eszközök eredményessége javult, és a helyi hiba arány számítás kiegészítése a programok lezárása utáni hiba számítása segíthetne. a 94-99-es év időszakában gyakran kiderült, hogy a teljes lezárás után a pénzügyi korrekciók mértéke végül is sokkal kevesebb volt, mint az éves szinten tűnt. A bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a tagállamok kötelezettségeik kötelezettségei most bővültek a Lisszaboni szerződés módosítása óta, új cikkek vonatkoznak rájuk, kötelező lesz számukra megbízható éves jelentéseket tenni, a visszafizetéseket is nyilván tartjuk, és az új rendszer a visszafizetések tekintetében felruházza a bizottságot azzal lehetőséggel, hogy számítógépes rendszerrel automatizálja a korrekciókat a bizottság nem csak segíti a tagállamokat ennek bevezetésében, hanem követelheti is tőlük az információszolgáltatás minőségének jövelését, növelését. A bizottság folytatni fogja és intenzíválni fogja, ha szükséges, az auditok és helyi ellenőrzési rendszerek hatékonyságát, működését. Akkor lesz sikeres az ellenőrzés és a helyi menedzsment rendszer, hogyha éves DAS megfogalmazási kötelezettsége lesz a tagállamoknak is, és független szervezetekkel lehet majd auditáltatni, mint ahogy a bizottság javasolta is ezt a költségvetési rendeletben. Ahogy biztos társaim is elmondták, úgy lehet gyors eredményt elérni, hogyha a menedzsment és ellenőrző rendszerek hatékonyságát javítjuk, és a hiba százalékokra koncentrálunk. A 2010-es évvel záruló időszakban a mezőgazdasági és kohéziós területen szerzett tapasztalatok most valamennyi érintett számára feltárják a problémát, és ezen nagy költési ágazatokban a 2009-es év különösen hasznos volt valamennyi érintett számára. Belátjuk mi is, hogy itt az ideje annak, hogy új jogalkotási eszközöket is meg kell fogalmazni az EU pénzek menedzselésére vonatkozóan, és a következő időszak generáció programjainak hatékonyabbá tétele érdekében. Az egyszerűsítés is tar- ide tartozik, a hozzáadott érték komolyabban vétele, és az új kontrollstratégiák bevezetik. Grazie. Köszönöm. Császik Makárkis kollégája az előadója szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék utalni az egyes fejezet eh, fő üzenetére. A számvevőszék megállapítja azt, hogy 16. évben egymás után jelentős hiányosságok vannak az Európai Bizottság kifizetési tevékenységeinél. Ez a fő üzenet, és e körül forog minden. a biztosnak köszönetet szeretnék mondani azért, amit mondott a Nemzeti Igazgatási nyilatkozatokról. Ez az előző két biztossal folytatott megbeszéléseken is jelentős figyelmet kapott. Nagyon fontosnak tartom a nyomásgyakorlást, egy közös témáról van szó, és önt természetesen támogatni fogjuk. És önnek is feladata továbbra is a nyomásgyakorlás a tagországokra, különösen az említett cikkei tükrében. A szemvevőszék jelentésével kapcsolatban lenne néhány megjegyzésem. A számvevőszéki jelentés egyértelműsíti azt, hogy nem megbízhatóak az adatok. A tagországok által szolgáltatott adatokra nem tudunk támaszkodni. Az ellenőrző rendszerek nem elég egyértelműenek, és nagyon gyakran hangzik el az, hogy 30% a kifizetéséknek nem szabadott volna, hogy megvalósuljon. Kajulajd asszony elmondta azt, hogy több mintát szeretne látni, annak érdekében, hogy megbízhatóbban ellenőrizhetővé váljanak a kifizetések. Mi üdvözöljük ezt. Feltesszük azonban azt a kérdést, hogy az Európai Számvevőszék miért nem támaszkodhat jobban a tagországok szakértelmére. Kérném azt, hogy lépjenek párbeszédbe a tagországokkal. A regionális szövetségi állami számbevőszékekkel, és őket nagyon fontos bevonni ebbe a folyamatba. Itt egyenlőre tiltakozást érzek, és az egész rendszer megbízhatóbb lenne, hogyha itt legalábbis közös elveket alkalmaznánk. Tudom, hogy az Európai Számvevőszék eh, fáradozik eh, azon, hogy ezen javítson, szemináriumokat szervez a közös elvek kidolgozása érdekében a tagországokkal, de az Európai Unió is létezik már néhány éve, és feltesszük azt a kérdést, felmerül bennünk az a kérdés, hogy miért egymás mellett, egymástól függetlenül és egymásról nem tudva ellenőriznek a hatóságok. Jó lenne, hogyha az eredmények is eh, javulnának. Meg szeretném kérdezni a számvevőszéket, és kérem arra, hogy szóljon néhány szót a mezőgazdaságról. Kiderült az, hogy három párti egyeztetések vannak a kohéziónál. Bizonyos kérdések értelmezésében, amelyeket önök ellenőriznek, kedves Kargyulájd asszony, beszéljen a bizottsággal a kohézió témájában, hogy ők ezt hogyan látják. Nagyon gyakran vannak nemzetközi végrehajtási szabályozások, és a bizottság azt gondolom, hogy ezt megfelelően értékelheti. Ami a mezőgazdaságot illeti, itt ilyen nem létezik, és ebben az évben, illetve 2009-ben ahhoz vezetett, hogy a zölden jelzett terület lecsúszott a sárga területbe. Mi úgy érezzük, hogy a tagországok, a bizottság és a számvevőszék közötti egyeztetés ilyen esetekben segíthetett volna. Terveznek-e ilyen három párti egyeztetést a mezőgazdaság területén is a jövőben, illetve miért nem történt ez meg mindeddig? A mezőgazdaságban kisebb összegekről van szó, kohéziós alapokból nagyobb összegek kerülnek kifizetésre, azt gondolom, hogy egy adott eljárásról lehetne még gondolkodni. Semet a biztos szólt néhány szót a pénzügyi korrektúrákról. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, és vissza is tértünk ezzel a mezőgazdasághoz, hogy az 50-50 százalékos -50 szabály. Tehát egy olyan esetben, amikor egy adott tagország jogtalanul eszközött kifizetéseket, az 50-50 százalékos -50 arány kerül alkalmazásra, tehát 50 százalékot vissza kell vonni a programból, de 50 százalék a bírság aránya. Ezzel kétszeresen is büntetjük az adófizetőt, hiszen ha megnézzük azt, hogy ebből a pénzből mennyi az, ami tényleg visszajön, akkor ez csak 10 százalék. Tehát 10 százaléknyi az az arány, amennyit a jogtalanul kifizetett pénzekből vissza lehet fizettetni. Az adófizető számára ezzel a kár még magasabb. És a számvevőszéket is meg szeretném kérdezni erről. Szeretnének-e változtatni ezen a szabályon? Hiszen ha ez így marad, akkor ezzel csak további károkat okozunk. Végezetül pedig a számvevőszéki jelentéssel kapcsolatban le szeretném mondani azt, hogy a nyelvezet ugyan kodifikált, Gressler kolléganő a plenáris ülésen a nyakatakert megfogalmazás miatt felizgatta magát, de azt gondolom, hogy ez a Counts book együtt jól lehet érteni a számvevőszéki jelentést, kiderül, hogy mely tagországokról van szó. Számunkra azonban kényelmesebb, jobb lenne, ha ez nem nyak, ilyen nyakatakert módon lenne hozzáférhető. Végezetül pedig még engedjék meg, hogy elmondjam, kedves a biztos, az az eszköz, amelyről ön beszélt, a megengedhető hiba kockázat. Ezt itt nem tartjuk jó eszköznek a jövő számára. A számbevőszék fontos, hogy ennek is utána járjon és a problémát ezzel csak kitoljuk, hogyha ezt a tolerálható kockázatot megengedjük, és ezzel nem küszöböljük ki a rendszer hibákat. Örülök annak, hogy a szembevőszék szabad szellemben nyíltan beszél a témáról. A Kokobu tagjai Luxemburgban és itt Brüsszelben is gyakran találkozhatnak a szembevőszék tagjaival érezzük, hogy itt is történt változás, történt változás abban, ahogy a számövőszék ezt az elvet értékeli és értelmezi. Azt gondolom, hogy parlamenti képviselőként, hasonlóan a számövőszéki tagokként, tagokhoz, a tolerálható, megengedhető kockázati hibát, mint eszközt el kell, hogy utasítsuk. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm hogyha szeretne a számövőszék képviselője hozzászólni, még egyszer akkor megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előadónak a kedves szavakat és általában a munkáját. Az első aggály, hogy hogyan lehet a nemzeti ellenőrzési tevékenységre, illetve a regionális tevékenységre jobban koncentrálni. Először is az ellenőrzés tekintetében a helyzet az nem igazán az együttműködés irányába mutat. Hogyha ellenőrzés van a teljes program fölött, akkor lehet biztosítani az együttműködést. Tehát ez a magánszektor ellenőrzése is így igaz. Ezért a kapcsolatartó bizottságokon keresztül tartjuk a kapcsolatot, ez itt, itt viszont önkénytes jellegű ez az együttműködés. Ez a másik irányba mutat, és pontosan ezért a hát háttér, az alap helyzet miatt kell ezt nagyra értékelnünk. Hogyan tudjuk tovább javítani ezt az együttműködést. Mi nyitott módszerrel dolgozunk, és a Végül is a, a tagállami hatóságoknak is fel kell ismerniük, hogy itt EU pénzek kiadásának ellenőrzéséről van szó, ezért a mi módszerünk az bizonyos mértékben akár példaértéknek is tekinthető. Folyamatosan folytatjuk ezeket az ellenőrzéseket, és folyamatosan vizsgáljuk, hogy főleg az agrár területen hogyan tudnánk javítani az együttműködést. Ez igaz a kohézió területére is. Második megjegyzése, A, ez is egy agrár téma, tehát a farmokra vonatkozó kivá, kifizetésekre vonatkozik. Többféle célunk van. A fő cél, hogy helyesen állítsuk föl az ellenőrzési eredményeket. A rendszer nagyon bonyolult, és konkrétan, amikor beszerzésre kerül sor, akkor a nemzeti szabályok lesznek érvényesek. Ezért a három oldalú ülésen is meg kell adni a lehetőséget a tagállamoknak, hogy magyarázattal éljenek a számvevőszék részére, és így lehetne csökkenteni talán az ellenőrzési kockázatot. Ugyanakkor eddig eh, erre nem igazán volt szükség, és miért is? Pontosan azért, mert a falmarapú kifizetés rendszere egyszerűbb volt. Valójában, eh, ha van valamilyen ellentmondás, az talán eh, hasznunkra is szolgál. A, talán érdemes meglátogatni a tagállamokat, és én magam is, ha a saját véleményemet is elmondhatnám, amióta felállítottuk ezt a rendszert, ahogy a reagálnak, akár a bizottság részéről, akár a tagállamok részéről a mi eredményeinkre, az sokkal koherensebb és sokkal jobban tiszteletben tartják a mi ellenőrzési eredményeinket. Aztán ön azt mondta, hogy nincs három oldal ellenőrzése, ezért növekszik a hiba arány. Részben ez igaz, a rendszeres találkozók javították a helyzetet. Ugyanakkor Ródi úr helyesen azt mondta, hogy a mi mintavédelmi rendszerünk és a mintavételünk, maga, tehát maga a mintavétel elég alacsony szintű, ezért nehéz javítani a helyzeten ez a rendszer. Aztán az 50-50-es szabály a mezőgazdaságban a büntetések tekintetében nem állítottuk fel ezt a szabályt, a politikai testületek döntöttek erről, ezért inkább maguknak kellene végig gondolniuk mindezt a tanácssal együtt. Végül hogy mely tagállamokat ellenőrizzük, és hogy ezt közé lehetett tenni. Nem mindent, és nem, nem mindenkit nem minden évben ellenőrzünk, ezért nem igazán lenne célszerű, hogyha megmondanánk, hogy pontosan hova megyünk, hol kérünk részletesebb magyarázatokat, esetleg félreértésekhez vezethetne mindez. Ezért nem adtuk meg ezeket az adatokat, hiszen a korábbi szekcióval kapcsolatban is, ahogy már elmondtam, teljesen véletlenszerű, hogy hova megyünk és hol végzünk ellenőrzés a számvőszög részéről. Köszönöm. Biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A legtöbb kérdést Kellajta asszony kapta, de azért én is válaszolok arra, ami engem érint. A Management Declaration témában önök is tudják, hogy mi javasoltunk egy felülvizsgálatot ezen a területen, a költségvetési rendelet felülvizsgálatát ennek kapcsán, és a tagállamokat kértük az együttműködésre, és arra, hogy törekedjenek a független auditáló hatóságok bevonására, és ezt mindig elmondom, amikor tagállamokban járok, és beszélek a helyi számvőszék vezetőivel, hogy kiadhatnak feladatokat, a legfőbb számvevő hatóság is kiadhat feladatokat. Ezt nem fogjuk a jogalkotás szintjén megfogalmazni soha, de ez a függetlenséget garantálja, mindenkinek érdekét szolgálhatja, tehát erre lehetőségük van. Ugyanakkor támogatjuk nyilván a nemzeti számvevőszéki munkát elsősorban, és most véglegesedik egyébként az a dokumentum, amely az iránymutatásokat tartalmazza az új rendszer szerint, és azt, hogy szerintünk mi az, ami számunkra ö, eredményt, értéket hozhat. A bizottság azonban nem szólhat bele a konkrét eljárásba, tehát mi csak ajánlásokat tehetünk, a tagállamok saját kompetenciája az, hogy végül is milyen rendszert alkalmaznak. Ami a, a, a elviselhető hibarányt, az elfogadható hibarányt illeti, jó egyeztetést folytattunk a bizottsággal, gyümölcsöző volt ez a vita, és remélem, hogy ez folytatódik is majd. Fontos, hogy mi is egymással megállapodjunk, hogy, hogy az audit koncepcióink szintjén végül is nem térünk el egymástól, csak a management koncepciók területén vannak különbségek, hogy mit tekintünk éves szinten megbízható benchmarkoknak, és hogy a, maradék hiba arányra vonatkozóan milyen benchmarkokat alkalmazunk. Tehát a világos képtől már nem sok választ el minket, és e felé tartunk, javult a helyzet, és a több éves programokra vonatkozóan is most már megfogható megállapításokat tudunk hamarosan levonni. Ez volt végül is az egész koncepciónak a lényege, az elfogadható hibarány koncepciónak. Ami az 50-50 százalékos -50 szabályt illeti, gyakran kell elmagyaráznom ezt a helyzetet. A 50-50 szabály az én felfogásomban szankciónak minősül a tagállammal szembeni szankciónak. Ha a tagállam nem ö, tárja fel a hibát és nem fizeti vissza a hibát, akkor a 50-50 szabály lép életbe. Ugyanakkor ez nem teszi lehetővé a tagállam számára, hogy abba hagyja az eljárást, továbbra is köteles a pénzeket visszahajtatni és visszafizetni. Tehát ez csak egy kiegészítő nyomásgyakorlási szankció a tagállamra vonatkozóan a felelősségét nem enyhíti. Ennyit talán akkor a nekem föltett kérdéseire a szerzőnek, és akkor elnök úr öndetet hogy ki szólal meg most. Gressle asszony. Még egyszer leszeretném szögezni, hogy a számvevőszéki jelentés tartalma számunkra fontos, és én nem értek egyet a biztos úrral, hogy öt további dokumentumot kéne még elolvasni, és azután majd jobban tudnánk hogy mi a helyzetet. Nagyon sok a baj a strukturális alapokkal. Caldera elnök azt mondta, hogy 25%-ot sikerült csak lehívni 2007 és 2013 között, és én is olvastam a mai Financial Times cikket, amely 10%-ról beszél. Tehát ha még hozzáadjuk a 9%-os társfinanszírozást, még akkor is csak 19%-nál tartunk, tehát ez botrány. Most már el kéne gondolkodni azon, hogy hogy mit is akarunk egyáltalán. Akarunk egyáltalán a tagállamoknak pénzt adni, hogyha így hívják le azt. Tehát nem biztos, hogy a lejárt költségvetési menedzsmentjét kell csak vizsgálni. 500 oldalas éves jelentéseket elolvashatjuk, de ezekből sem szokott kiderülni, hogy mi is a baj. A Szándvőszéget ezért fel szeretném kérni, hogy a mi információs szükségletünknek megfelelő vizsgálatokat végezzen, és megfontoltan fogalmazon itt az egyes bekezdésben, de elvileg a számvevőszék minket kéne, hogy szolgáljon, és nem látom ezt érvényesülni. A tavalyi management jelentés van a kezemben, mert az idei, mert ez nincs benne, azt hallottam, hogy a számvevő szék kollégium szinten szavazott arról, hogy ez bekerüljön ebbe az anyagba, és érdekelne, hogy ezt önök hogyan értelmezik ezt a táblázatot. Jó lenne tudni, általában tudható, hogy ezek a táblázatok gyakran csak pillanatfelvételek, és kicsi a, a relevanciájuk. Szeretném tudni, hogy hogyan vonják le ebből azt a következtetést, amit megfogalmaznak mert gyakran tapasztaljuk azt, hogy az adatok stimmelnek, a következtetés nem stimmel, tehát valami baj van az összefüggésrendszerrel. Alapvető koncepciókat kéne tisztáznunk közösen a számvevőszék kell, hogy egyes információknak mi a haszna, mi az értékelhetősége, és milyen sok olyan információ van valószínűleg, amely meg teljesen fölösleges. Köszönöm, Kallai asszony szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A számvevő szék úgy értéke, hogy javult eh, az adatok minősége, illetve három fejezetről egyre csökkentette az éves jelentésben ezt a részt. Greszle asszony beszámolt arról, hogy csalódott, amiatt, hogy vannak olyan adatok, amelyek a korábbi jelentésekben szerepeltek, a jelenleg éves jelentésben azonban nincsenek benne a RAL adatok kapcsán a bizottsági információra alkalmaztunk és támaszkodtunk, és nem készítettünk plusz audit munkát. Tudom, hogy néha jó lenne egy 500 oldalas dokumentum, mint külön anyagok, amelyek 2-300 oldalasak külön-külön. Ami az éves jelentéseket illeti, mind a 2009-es és a 2010-es jelentés kapcsán elhangzott az a kritika, hogyha a rallokkal kapcsolatban fontos információra van szükség, akkor ezt az egyes politikák kapcsán kell megemlíteni, és én megszíveltem ezt az üzenetet, illetve jegyeztem. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Szeretne valamit hozzátenni, vagy inkább nem? Van-e további kérdés, vagy térjünk át a következő napi rendi pontra? Rendben, hatos napi rendi pont. A 2008-as évi mentesítés megtakadása a CEPOL, az Európai Rendőrakadémia esetében, és ennek a nyomon követése ez a téma. Mátyi kollégája a szó. Köszönöm, elnök úr! A 2008-as mentesítés nyomon követéséről van szó, pedig már megkezdődött a 2009-es mentesítési eljárás is. Hát ez nagyon sajnálatos, de sajnos ezt muszáj megtárgyalnunk. Teljesen őszintén megmondom, hogy ilyen előadóként már nem is nagyon tudom, hogy mit mondjak. Ugyanakkor le kéne zárni ezt a dossziét. Az előadó és az árnyék előadók ma szeretnék meghallgatni Bánfi urat, az igazgató urat, valamint az igazgató tanács elnökét, és a számvevőszéket is. Amikor látom, hogy Malini úr itt van, annak nagyon örülök. Szeretném meghallgatni a véleményét, hogyha lesz rá időnk, mert a Márnyi urat az egész ügy kezdetétől fogva még nem tudtuk meghallgatni, úgyhogy nagyon szívesen meghallgatnánk az ő véleményét is. Bánfi úr, valamint a számvevőszék részéről szeretnénk azt tudni, illetve egy sor elszámolási hibát találtunk ne, egy nem jelentéktelen összegek esetében, hiszen több év óta ezek a hibák előfordulnak, és összesen több mint 929 ezer euró ez az összeg. A 2008-as év tekintetében 288 ezer euróra ez a, a hiba határ. Tehát a számvevőszéket szeretném megkérdezni, hogy a fenntartások hogyan állnak, remélem erre választ fogunk kapni. 2009 esetében az első sorban 1 millió több mint 1 millió 600 ezer euróra vonatkozik a korrekció. A 2007-es adatokat pontosan meg kellene vizsgálni, és a 2007-es elszámolásoknak van-e mindenre hatása. Bánfi úr, egy sor technikai kérdést kívánok föltenni már 6 óra elmúlt 5 perccel. Ezek nagyon technikai, nagyon pontos kérdések, és meg kell, hogy mondjam az igazságot, hogy a parlament könyviteli szakemberei segítettek ebben a munkában. Úgyhogy szeretném, hogyha írásban adhatnám be ezeket a kérdéseket. Mindenkinek egyszerűbb lesz, hogyha a választ is majd írásban kaphatjuk meg, és pontosabb is lesz esetleg a válasz. Tehát szeretném tudni, hogy a korrekciók mit jelentenek, miért 2010-ben történik mindez, és mik a költségvetés és elsősorban pénzügyi hatásai mindennek. Végül az ügynökség pénzügyi helyzetét szeretném, hogy mutassa be, az ügynökség költségvetési és pénzügyi helyzetét, hiszen a tőke több mint 1 millió euró értékben negatívumot mutat 2009 végén. Hogyan lehetséges ez, és a költségvetési egyensúly elvét hogyan tudják biztosítani? Hogyan lehetséges, és hogyan próbálja a CEPOL rendbe tenni ezt a helyzetet? Aztán számunkra még az is fontos, hogy voltak magánkiadások, és a külső független ellenőrzés a magánkiadások tekintetében 4000 több mint 42 ezer fontra beslik ennek az összeget, és ugyanakkor a CEPOL által eddig benyújtott adatoktól ez eltér. 10, több mint 19 ezer fontos összeg is itt függőben van, úgyhogy szeretnénk tudni, hogy hogyan tudják ezt megmagyarázni, ezeket a különbségeket. Ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni Bánfi úrtól. Oké. Okay. Diamo la parola, Akkor át is adnám a szót a bizottságnak. Non, monsieur président, Elnök úr, én azt várom, hogy, a, hogy Bánfi úr és a számvevőszék adjon választ, és majd ezt követően, ha megengedi, akkor lesznek egyéb kérdéseim is az igazgatótanács elnökének, és vagy végül a legvégén a bizottságnak. Tehát ezt a rendet szeretném követni, ha nem gond. Elnök, rendben. Honorable Chairman. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, a CEPOL nevében nagy tiszteletemről szeretném Önöket biztosítani, és köszönöm, hogy itt lehetek ma, és remélem, hogy választ tudok adni ö, számos Önök által feltett kérdésre. Amint tudják, én az igazgatói posztot ez év február 16-án vettem át, és meglehetősen ö, nagy kihívás számomra az elődöm működése elkötelezettséget, kitartást és szakszerűséget igényel nem csak tőlem az igazgatótól, hanem minden dolgozómtól, hogy a hibákat jóvá tegyük. A legnagyobb kihívás az, hogy az Európai Parlament nem adta meg a mentesítést a 2008-as évre vonatkozóan. Én ezt elfogadom, ezt a döntést, és értem, hogy mi van annak a hátterében. Ugyanakkor szeretném leszögezni, hogy a, a, a, az akkori igazgató mindent megtett az utolsó időszakban azért, hogy csökkentse a bajokat, és a mentesítést akadályozó ö, szempontokat ö, hát ö, eltávolítsa az útból. Ide tartozik az is, amire most Matyi asszony kérdes rá. Jogos a parlament követelése, hogy több éves tervünk legyen, és a 2010-14-es tervünk azonban nem kapta meg a bizottság támogatását, a bizottság belső audit szervezetének sem a támogatását, és az igazgató tanácsét sem. Azért nyújtottam be több éves tervet, mert ezt kérték tőlem, és ez a terv a CEPOL múltját is feltárja, és szerintem félreértelmezés az, hogy a, az igazgató mandátumának lejártával már minden működik majd. A több éves tervet időben 2010. augusztus 6-án benyújtottuk, június 6-án, ahogy ezt kérték tőlünk, és a több éves terv benyújtása után két előrehaladási jelentést is benyújtottam a végrehajtásra vonatkozóan önöknek. A belső ellenőrzés auditálta a végrehajtást, és jóvá hagyta a második jelentés tartalmát, az mondván, hogy az helyes, helytálló. A belső ellenőrzés továbbra leszögezte, hogy a négy mérföldkő végrehajtása elkezdődött, jó úton járunk. Úgy gondolom, hogy ezeket önöknek is figyelembe kell lehet venni. Az auditor ö, kérte a harmadik progress reportot is, ezt is benyújtottuk, ez most történt meg 25-én, november 25-én, és most éppen ott tart, hogy az igazgató tanács ott majd hamarosan eléri december 8-án jóváhagyásra a dokumentum. Az első kilenc hónap során elért eredmények szerintem nem elhanyagolhatóak. A CEPOL működik, szabályszerűen működik, hatékonyan működik. És a visszaélésekre vonatkozó hivatkozás, a korábbi CEPOL STEF által elkövetett hibák. Most egy külső audit, ezeket a hibákat egy külső audit cég vizsgálja. 42.800 fontról van szó, ebből 25.500-at már sikerült visszaszerezni, és a további visszatérítések esélye azonban úgy tűnik, hogy alacsony. Ezt állapítja meg a, külügy, a külső audit. Ez egyébként a belső audit elemzésével is egybevág. Tehát úgy tűnik, hogy alacsony és alacsony is marad a visszatérítési arány, behajthatatlanok ezek a pénzek, és mindmáig nem állapítható meg a pontos összege a hűtlenül kezelt pénzeknek az előző vezető nyilvántartási hibái miatt. A fő bajok főleg a bútorvásárlásból adódtak, ezek 14.788 euró értékben történtek meg, és ezeket feltárt a vizsgálat, eladta az elődöm, és 500 fontot kapott értük. Az audit ö, nyilvánosságra hozta, illetve hát az elődöm tudomására hozta a hibákat, egyébként nem 2008-ban, hanem már 2007-ben, és a mentesítési eljárás, amely 2007-ben zajlott, a parlament akkor ennek a tudatában megadta a mentesítést, és a visszatérítések egy nagy részét már az előző igazgató hajtotta be, de mégis idén, vagy hát a 2008-as évre vonatkozóan nem kaptuk meg a mentesítést 13 konkrét esetre való hivatkozással. Március 16-án, amikor az első analízisét elvégeztettem a pénzügyi helyzetünknek, én 70 problémás esetet tártam föl, mind a 70 esetet kivizsgáltattam, és ezekre most pontot lehetett tenni, tehát a 2000 8 as költségvetéssel kapcsolatban nem lehet több olyan kérdést föltenni nekem, amire ráadtam volna választ. Ugyanakkor nagyon fontos továbbra is, hogy a tudomásom a külső audit által feltárt összegek nem utalnak arra, hogy bűncselekmény történt volna. Ezért csak javasolni tudom önöknek, tisztelt képviselőknek, hogy az Olafot kérjék föl arra, hogy írjon jelentést a helyzetről, és állapítsa meg, hogy ők maguk sem, az Olaf sem indított pénzügyi bűncselekmény, csalás, korrupció ügyében vizsgálatot a CEPOL ellen, mert az előző igazgató alatt sem volt erre alapja. A különbség amely az elszámolások összegei között mutatkozik, az persze tudható most már. Korábban a CEPOL ugyanis, nem tudom miért, mert én nem voltam akkor ott, nem volt képes rendesen jelentést készíteni az akkori helyzetről, és az akkori audit ö, gyakorlatilag ö, kollaborált az ott dolgozókkal, és el, közösen titkolták el a valós adatokat. A jelenlegi vezetőségnek nincs érdekében bármilyen visszaélést eltitkolni. A mi érdekünk az, hogy a parlament bizalmát visszaszerezzük, és az intézményünk hitelét is. A jövő rendőr akadémia szempontjából számunkra nagyon fontos a parlament támogatása. A hibák kiavítása, amelyet a 2009-es jelentésünkben ö, már megfogalmaztunk, elkezdődött. Március elején 8-a és 12-e között a számvevőszék előzetes jelentést írt a helyzetről. 12-én, március 12-én leültem saját irodámban a számvevőszék képviselőivel, és arról tájékoztattak, hogy ez az előzetes ö, jelentésük nem megbízható, mert nagyon sok gonddal küzdködtek ö, az adatok feltárásakor. Ezért én egy külön intézkedéssel elrendeltem valamennyi ö, elszámoló feladattal megbízott egység valamennyi hibájának feltárását, és valóban több súlyos hibát, de ez mondom, közigazgatási jellegű eljárási hibát tártunk föl. Régen olyan típusú volt az elszámolás, hogy 2 plusz 2 hatot eredményezett. Tehát óriási ellentmondások voltak a számlákban, tehát nagyon sok technikai jellegű hiba volt a számlákban és a könyvekben. Ezeket a hibákat azonnal kommunikáltuk a bizottság felé, a DG Budget felé, és teljes átláthatóságot garantáltunk az auditorok számára. A számvevőszék visszajött hozzánk június 27-e és július 2-a között, és auditálta az akkora már feltárt számok alapján a helyzetet, és ez volt az első alkalom, és örülök, hogy ezt elmondhatom, hogy a CEPOL történetben ez volt az első alkalom, hogy elfogadta a számvevőszék minden megjegyzés nélkül az általunk feltárt összegeket. A számvevőszék minden korrekciót, amit végrehajtottunk, auditált és jóban, jóvá hagyott, de ezek a korrekciók és a hátterükben álló hibák az elszámolás, a könyvek, azok nem állnak közvetlen összefüggésben a költségvetéssel, csak tükrözik azt. Tehát ez a költségvetésünket nem kéne, hogy érintse. Az elszámolási oldalon mutatkozó hibák. Hölgyeim és uraim, azt hiszem válaszoltam a kérdésre, ha nem ez lenne a helyzet, akkor ö, hívják fel erre a figyelmemet, és hajlandó vagyok pontosítani. Köszönöm, Mátyá képviselő. Köszönöm, elnök úr. Jó lenne, hogyha a számvevőszék reagálna, hogy a 2008-as számvitele vagy könyveléssel kapcsolatban miért nincsenek fenntartások hiszen ez nagyon fontos, hiszen jelentős a költségvetése az ügynökségnek, úgyhogy a számvevőszéktől szeretnék erre magyarázatot kapni. Köszönöm, elnök úr. A számvevőszék nem jelentett be fenntartást, illetve minősítési fenntartást a 2008-as elszámolásokkal kapcsolatban. De emlékeztetnék mindenkit arra, hogy egy technikai jelentést kiadtunk, amiben felhívjuk a figyelmet, figyelmét a CEPOL-nak egy sor problémára, amely korábban felmerült, konkrétan az elszámolások minősége tekintetében. Miért is nem adtunk ki fenntartást? Egyszerűen azért, és ez az egyik olyan elem, amit Bánfi úr is maga is említett, mert nem voltak olyan elemek, amelyek alapján pontosan meg lehetett volna határozni a hibák mennyiségét, ami valójában fönnelt és fölmerült ezeken a területeken mivel egy ilyenfajta bizonytalanság volt, és a hibák úgy tűntek, hogy korlátozottak egy elég szűk körre, a számvőszéken belüli egyeztetés során úgy döntöttünk, hogy egy, inkább egy ilyen minősítést fogadunk el, illetve nem egy minősítés és nem a hibák mennyiségi meghatározását fogjuk választani, mint utat, hanem inkább egy figyelemfelhívő jelentést, illetve inté- levelet intézünk a szervezethez. Ahogy Bánfi úr is mondta, a CEPOL energikusan kézbe vette 2009-ben a kérdést, és az elszámolásaikat rendbe tették, ezeket a kiigazításokat elvégezték. A CEPOL gazdasági valóságát próbálták jobban követni az elszámolások tekintetében is, és a kiigazítások nagy részét mi megfelelően tartottuk, másrészt a, olyan kiigazításokra került sor, amelyek bizonyos becslési hibákra vonatkoztak, konkrétan konkrét témákra vonatkozott, ez magyarul olyan témákról volt szó, amelyek korábbi becslések nem voltak eléggé pontosak, és itt kellett korrekciókat bevezetni. Mindez folyamatosan történt, és Banfi úr bizonyította, hogy hogyan járnak el. Elnök úr, nem 2009-ről van szó, hanem 2008-ról mondja az előadó. A számvevőszék, amikor 2008-as évet vizsgálta, ugye 2008-ban, 2007-re vonatkozóan már hibákat, illetve problémákat állapított meg, és 2007-ben tehát már hibák vagy problémák merültek föl, és az előző tavalyban az előadó javasolta, hogy tagadjuk meg a mentesítést, és egyébként pedig már négy éve eltelt gyakorlatilag azóta. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nincsenek megfelelő elemek és információk. Elnézést, de legyen szíves és adjon nekünk egyenes választ. Ki milyen választ tudna erre adni? Pontosan most a akar kimagyarázkodni. 2008-ra nincsenek információk arra vonatkozóan, hogy a mentessége hogy járjunk el. Hát ez groteszk, ez elfogadhatatlan, hogy így nyilatkozik. Üzsé úr. Hát elnézést, de én 2007-re vonatkozóan előadó. A 2005, 2006, 2007-es, 2008-as korrekcióknál is 300 millió euróról van szó, és nem mondott kifenntartást a számvevőszék. Hát minek tudja maga ezt nevezni? Kétségtelen, hogy Bánfi úr, tehát nem a Bánfi úr eljárását kérdőjelezzük meg, hanem az előző igazgatójét. Tehát itt Görensz úr eljárásról van szó, úgyhogy mindaz amit eddig meghallgattam, azt nem tudom elfogadni. Én nem vagyok pénzügyi szakember, de nem hiszem, hogy könyvelőnek kell ahhoz lenni, hogy ezeket a témákat az ember pontosan követni tudja. Üző úr, egyszerűen ne próbálja itt átverni a kakobűt. Arra szeretném emlékeztetni önöket, ahogy Bánfi úr is mondta, minden évben a számvevőszék kiadott fenntartást a CEPOL elszámolásai tekintetében minden évben, 2007-ben, 2008-ban, 2006-ban, ha jól emlékszem, Úgyhogy mindig jeleztük ezeket a hibákat. 2008-ban, ahelyett, hogy fenntartást mondtunk volna ki, a számvevőszék az CEPOL által biztosított információk alapján inkább úgy döntött, hogy nem fenntartásként mondja ki a véleményét, hanem a figyelemfelhívó levél formájában. De minden évben felhívtuk egyébként a figyelmet ezekre az elszámolási problémákra a CEPOL tekintetében. Most pedig a CEPOL újjászervezte a munkáját 2009-ben, tehát 2009-ről beszélek, újjá, megtörtént az újjászervezés, megerősítette a pénzügyi felkészültségét, előadó. Üzsé úr, elnézést, nem 2009-ről van szó, 2008-ról van szó. Megmondom őszintén, szeretném, hogyha lezárnánk ezt a témát, és semmi problémám a CEPOL-lal, és se Bánfi se se az hogy 2009-ben mi történt, de most 2008-ról van szó. Üzsé úr. 2008-ban volt ez a figyelemfelhívó levél, amelyel egy sor egy sor problémára felhívtuk a figyelmet. A, most a számvevőszék ugye úgy döntött, hogy inkább inkább ilyen figyelemfelhívó levelet ad ki, és nem pedig fenntartást. Itt Arról van szó, hogy pontosítani kell azokat az elemeket, amelyek előttünk vannak. Voltak a lényegi CEPOL számviteli információk, amelyeket rendbe kellett tenni. Egy sor elemről volt itt szó. A számvevőszék úgy gondolta, hogy elégséges lesz, bőven elégséges lesz ez a figyelemfelhívó levél. Előadó. Elnök úr, az igazgató tanácshoz is szeretem volna feltenni kérdéseket. Az igazgató tanács elfogadta a CEPOL elszámolásait. Hogyan történt ez az igazgató tanács részéről? A igazgató tanács véleménye egyhangú volt-e? Egyébként pedig a külső ellenőrnek a véleménye felhívta a figyelmet arra, hogy a régi, az előző igazgató idején problémák voltak, és az igazgató tanács más ügynökségtől eltérően kinevezte az igazgatót, de úgy, hogy a bizottság véleményét nem kérte ki. Szeretném tudni, hogy milyen kritériumokkal választották ki az igazgatót, és miért nem történt reakció azokra a nehézségekre vagy problémákra vonatkozóan, amelyekről már nagyon sokat beszéltünk. Prego. Tessék. De governing board was niet voorbereid op dit soort van uh, vragen. Wij hadden ons gefocust op wat wij gedaan hadden tijdens... Köszönöm. Erre ezekre a kérdésekre nem voltam felkészülve. Azokra a kérdésekre összpontosítottunk, amelyeket a belga soros elnökség tartott fontosnak, de természetesen ezeket az információkat meg be tudjuk szerezni, illetve a parlamentek később el tudjuk őket juttatni. Más nem akar mondani? Nee, Nem, köszönöm. Annál jobb illetve egyre jobb a helyzet. Akkor szeretném tudni, hogy az cepolon belül mi az ön funkciója, milyen munkát végez a cepolon belül? Ik heb geen functie bij Cepol, eh, enkel gedurende... Nekem nincsen funkcióm a Cepolnál. A belga soros elnökség alatt én vagyok az elnök. És egy Benz kártyát kell elkészítenünk, de a Cepolnál én nem dolgozom. Elnézést, uram, hogy hívják? Alors, pouvez-vous me dire que... Meg tudná -e mondani, hogy amikor a CEPOL honlapjára klikkelünk, akkor nem látjuk az ön nevét, hanem Müllert úr nevét látjuk ott. Amikor az igazgatótanács tagjait fogadom az irodámban, akkor nem ön jön, hanem Müllert úr jön el hozzám, őt korrupcióval vádolják, és a belga minisztérium vissza is akarta hívni a funkciójából. A belga rendőrség őket sokkolta az ő kinevezése igazgatótanácsi elnökké az belga elnökség idején, úgyhogy erre szeretnék magyarázatot kapni. Enkel probleem. Eh, ten eerste ben ik niet verantwoordelijk voor wat op de... Rendben. Először is. Én nem vagyok felelős azért, ami a CEPOL weboldalán áll. Müllert úr pedig nem volt a Governing Board tagja, nem titkoljuk azt, hogy négy évvel ezelőtt bírósági nyomozást rendeltünk el Müller túr ellen, de egészen addig ő ártatlannak minősül, amíg az ellenkezőjét nem bizonyítják be. Belgiumban a szakszervezetek közül csak az egyik nem eh, elismert Erre a pontra nem készültünk fel, nem is szerepelt a napi rendi pontok között, Müller úr helyzete nem volt a napi renden. Semmi gondom azzal, hogy áltatlanak tekintsük Müller úrat, de amikor azt mondjuk, hogy vádolják Müller urat, ezt a sajtóból vettem ezt a cikket, akkor mondjuk logikus, hogy miután elolvastam ezt a cikket, ezt követően Müller úrnak nem kéne a Cepolnál lennie, és amikor a Cepol honlapjára klikkelek, akkor Müllert, egyébként Müllert úr nagyon szimpatikus, fogadtam is őt a irodában, nagyon szimpatikus volt, de teljesen logikus, hogy nem kéne, hogy ott üljön a cepolnál, nem kéne, hogy leveleket aláírjon, és amikor én az igazgatótanács elnökét hívom meg, akkor ön válaszol nekem. Nem, tesz, nem ad választ a kérdéseimre, ezt mindenki láthatja. Másrészt nem akar választ adni arra se, vonatkozóan sem, hogy ahogy itt a cikkben is eh, szerepel, nem én találtam ezt ki, a miniszter fölmentette Millet urat. Hát nem tudom, hogy eh, mi történt vele, nincs is hozzá közöm. Egyszerűen eh, egy európai ügynökség honlapján megtaláljuk őt, és erről a ügynökségnek most a 2008-as költségvetési mentességéről beszélünk. Ez az európai adófizetők szempontjából azért nem igazán elfogadható, főleg egy olyan ügynökség esetén, ami az európai rendőrségnek az elitjét kell, hogy jelentse. Még egy dolgot szerettem volna kérdezni, uram, ha esetleg hajlandó választ adni. A parlament több átláthatóságot kért az ügynökségtől, és mi kértük, hogy az igazgató tanácsi tagok neve jelenjen meg az ügynökség honlapján. A kollégáim kérték ezt, a plenárison kértük, 736 európai képviselő kérte ezt, és amikor az itt jelenlévő Bánfi úrtól megkérdeztem, hogy ez miért nem történt meg, miért nincs még mindig fönn a honlapon, Bánfi úr azt mondta, hogy az igazgatósági tagok ezt megtagadták. Akkor a kollégák nevében szeretném megkérdezni, hogy miért tagadták meg ezt az igazgatótanási tagok, és erre is szeretném, ha válaszolnak. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm. Elnök úr, engedje meg, hogy én tisztázom a helyzetet. Miért maga, vá- miért maga válaszol? Szeretném tudni, hogy miért maga válaszol. Most ön a mellett, maga mellett ülő kolléga nevében válaszol? Yes, Mr. Uh, Chair. Igen, elnök úr, ha szabad, akkor én szeretnék válaszolni. Szabad? Köszönöm. Hogy tisztázzuk a helyzetet. Evdő úr nem a CEPOL alkalmazottja. Ő projektmenedzser, akit a belga elnökség nevezett ki erre a posztra, tehát az semmilyen CEPOL szervezetvezető nem felelős az ő kinevezéséért, ezt szögezzük le. Ami pedig a Management Board tagjainak listáját illeti, ugyanaz a válaszom. A Management Board megvizsgálta ezt a lehetőséget, és megalapította, hogy az Europol és a Frontex egyik tagja sem szerepel a Management Board tagjai között. Ez biztonsági okok miatt is van, így van a CEPO igazgatóságnak tagjai azért nem járultak hozzá nevük közléséhez, mert az igazgató tanács tagjai közül korábban többen dolgoztak antiterrorista egységeknél, és ez veszélybe hozhatná őket, de ez nem az én véleményem megint csak, hanem magának az igazgatótársnak a véleménye. 18 óra 35 perc van. Három képviselő szeretne még hozzászólni. L'onorevole Gressle e l'onorevole Geyer. Úgyhogy ha Mati kolléga egyetért, akkor először hallgassuk meg a kérdéseket a kollégák részéről. Oké. Okay. Rendben. Ja, nu, jag vill inte komplettera här så väldigt mycket, så jag ska fråga... Nyilván sok minden elhangzott már, én rövid leszek. Tény, hogy a parlament annak idején megadta a mentesítést, és csak marginális megjegyzésekkel. Én nem tudom, hogy akkor pontosan mi történt, de megtörtént. És ennek ellenére akkor is nyilvánvaló volt, hogy management problémák vannak, amelyek éveken át húzódtak, és éppen ezért volt már szükséges az, hogy meghúzzuk a vonalat, és világos képet kapjunk. Hogy miért volt felelős az előző management, milyen hibákat követett el. Tehát szükséges volt, hogy meghúzzuk ezt a vonalat. Nos, ma azonban nincs ezzel időnk foglalkozni. Arra lenne még szükség, hogy, hogy világosan a jelenlegi elnökséget elkötelezzük felelősségei mellett. Gressle Aszlany következik, mondja az elnök. <laughs> Äh, elnök úr, Mátyő kolléganő máshogy látja a kérdést, és nagyon fontos mindannyiunk számára az, hogy a legfőbb rendőrségi szerv azt sugározza, hogy büntetlenül lehet hagyni kezelés miatt bárkit is. Azt gondolom, hogy hamarosan közvetlenül napirendre kell tűzni ezt a témát, folytatunk kell a vitát, ma ezt nem tudjuk lezárni. Én azt gondolom, hogy a kérdések közül, amelyeket Matyi asszony joggal tett fel, nem kapott rá választ, vagy nem kapott megfelelő választ. Független e- mindez a parlament mentesítésétől, a hűtlen kezelésnél nem kell a parlamentre támaszkodni, hanem a legfőbb hatóságoknak kell a megfelelő lépéseket e, elindítaniuk. Nagyon kellemetlen ez a téma jelentéstevő számára, nehéz téma. Éppen ezért fontos lenne ezt még egyszer napirendre tűzni, az összes kérdést tisztázni, és a CEPOL képviselőit és a bizottság eh, képviselőit is kérem arra, hogy készüljenek fel megfelelően a kérdésekre, hiszen nagyon kellemetlen ez a mostani helyzet. És a számvevőszék nem játszott ebben külön, különleges szerepet. Ich habe ein bisschen eine andere Wand. Én egy kicsit máshogy látom a dolgokat. Olvastam Bán főigazgató jelentését, amely a kérdéseimre válaszolt, de egy kicsit zavar az, hogyha jelentéstevő asszony itt olyan számokat nevez meg, 290 ezer eurót, és Bánfi úr 840 ezerről beszél, 48 ezerről beszél. Tehát itt más az arány. A második megjegyzésem. Nem tudom, hogy mindez hova vezet. Én szeretnék tisztában lenni a CEPOL eljárás módjaival, és nem értek egyet egyáltalán egy olyan helyzettel, amikor Maestrom biztos egy írásbeli kérdésemre azt válaszolja. Én ezt a kérdést azért tettem fel, hogy a bizottság milyen következtetéseket von le mindebből, tehát Marström biztos nekem azt válaszolja, az igazgatót terhelik a következmények, aki 2008-ban igazgató volt, már nem igazgató, és az igazgató tanácsnak kell a felelősséget viselnie. Az igazgató tanács csak nem köti a titoktartás, és azt tehet, amit akar és ennek a parlamentnek igenis be kell számolni, a beszámolási kötelezettséggel rendelkezét. Mi döntünk arról, hogy van cepol, vagy nincs? És az igazgató tanácsbeli kollégáknak azt szeretném tanácsolom, hogy vegyék tiszteletbe, tegy, vegyék tiszteletbe a parlament jogait. Én nem vagyok hajlandó ezekbe a játékokba beleszállni, beszállni, amikor egymásra mutogat a bizottság és az igazgató tanács, és az igazgató tanács pedig azt sem bírja még elmondani, hogy kikből is áll Ebben én nem vagyok hajlandó részt venni. Ez az első megjegyzésem. A második megjegyzésem, hol van vége a 2008-as mentesítési mandátumnak? Mi szívesen tárgyalunk erről a kérdésről. A CEPOL mentesítésének van egy jelentéstevője, és 2009 tekintetében más ügynökségeknek is van jelentéstevője. Nagy asszony, 2008-as évvel kapcsolatban kaptunk információt az igazgató úrtól, amelyeket még részletesebben megismernék. Én ezt alapvetően azonban nem tartom botrányosnak, de vannak itt még elemek, amelyek kapcsán vitára van szükség, de ki is itt az illetékes? És igenis, a mi mandátumunk forog itt kockán. Köszönöm, Gressle asszony. Also die Wahrnehmung des Mandats durch die Sozialisten im Jahre... Ähm Szocialisták annak idején, amikor 2007-es mentesítésüket megadták, ez valóban a probléma része, de erről ma már nem tudunk beszélni. Szívesen tovább lépnénk, de nem tudjuk, hogy mit tegyünk nekem valahogy nincs bizalmam most már eh, ahhoz, hogy ezt a történetet egyszerűen lezárjuk. Úgy gondolom, hogy a 2008-as évet, amit Veronik feldolgozott, rendesen tisztázunk, lezárjunk, és szerintem is egy következő ülésen erről újra beszélni kell, részletesen, és meg kell néznünk, hogy technikai szempontból lezárhatjuk a 2008-as évet, és akkor már kezdődik a 2009-es év is valóban, mert annak a mentesítése is kérdéses lehet akár. Tehát nem akarom ezt a jelentést felfújni mindenféle más dologra kihasználni, de a 2008-as évet minimum le kéne zárnunk. És eh, sokkal határozottabban kellett volna már korábban fellépünk, ez a mi hibánk is, eh, de a 2009-es évről most még ne beszéljünk, bár az is veszélyes beszéljünk csak a 2008-as évről, de arról aztán rendesen is Veronik munkája, jelentése alapján részletesen. Tehát jussunk el odaig legalább, hogy a 2008-as évet lezárjuk, ez mindenkinek az érdekében szól lenne, és minél hamarabb ö, térjünk a következő kérdésekre, és valóban az igazgató tanács összetételével kapcsolatos kérdéseket is meg kell válaszolni. Ez egy olyan ünnökség, ahol hat havonta változik az igazgató tanács. Ez a probléma része, mert ennek az igazgató tanácsnak nincs így felügyeleti képessége, ez így nem komoly. Tehát jogos, hogyha a bizalmunk megrendült, mert ha az igazgató tanács összetétele, működése, nyilvánossága, és az, hogy még a, a vezető nevét se tudhatjuk biztosan, ez botrányos, tehát igen igenis itt az igazgató tanácsról kapcsolatos problémákat is először meg kéne vitatni. Ha a kolléga egyetért ebben, csatlakozva Olmeyer kolléga javaslatához mindaz, amit ma délután hallottunk, ennek alapján az biztos, hogy nem tudunk döntést hozni. Részletesebb információkra van szükség, a bizottságot még meg se tudtuk hallgatni, és nem kaptunk választ bizonyos kérdésekre egyáltalán. Holnap a koordinátori ülésen ezt meg fogjuk beszélni, ez a javaslatom, hogy méghozzá megbeszéljük azt, hogy mikor tegyük újra napirendre ezt a témet, és több időt fogunk rá szánni. Rendben? Adesso c'è un saluto, vi ricordo qua és most a, szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy egy koktél van itt kint a folyosón.